Good morning, ladies and gentlemen. Jó reggelt kívánok, kedves kollégák! Üdvözlöm Önöket a Költségvetési Ellenőrző Bizottság ma ki kiemelt ülésén. Egy kicsit késve kezdtük az ülést, elnézést ezért. Egy másik terem volt beírva az én napi rendembe, és először oda mentem véletlenül. Ott senki nem volt, és akkor ezek után átjöttem ide elnézést. Tehát nagyon Fontos ülésünk van ma. Üdvözlöm az Európai Számvevőszék elnökét, aki előadja majd nekünk az éves jelentést, Viktor Manuel de Silva Caldeira urat. Megkapták a napi rendet. Van-e a napi rendel kapcsolatban bárkinek megjegyzése? Ha nincsen, akkor azt elfogadottnak tekintem. Közlöm, tájékoztatom a kollégákat, hogy az ülésünket a weben is lehet nézni, és minden, amit mondanak, ezért nyilvánosnak minősül. Az ülés végén a szemvőszékre folytatott vita után szavazni fogunk, és előre mondom, hogy ne felejtsék addigra szavazókártyáikat beszerezni, ha nem lenne véletlenül eleve önöknél hármas napi rendi pont, az előző üléseink jegyzőkönyvének elfogadása. Van-e ezekkel kapcsolatban bárkinek megjegyzése? Akkor azt elfogadottnak tekintjük. We come to point four. És akkor rátérünk a negyedik napi rendi pontra, vagyis Kaldéra úr, a szemvőszék elnökének éves beszámolója Köszönöm, úr jár. Ön szó, Kaldéra úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Szemete biztos úr, nagy megtiszteltetés számomra, hogy bemutathatom ma az Önök bizottság előtt az Európai Számvevőszéknek az Unió költségvetés végrehajtásáról, valamint az Európai Fejlesztési Alapról szóló a 2010-es pénzügyi évre vonatkozó éves jelentését. Én még nem volt, fel kell olvasni a magyar szöveget akár csak az előző években az uniós költségvetés végrehajtásáról szóló éves jelentés a 2010-es évvel kapcsolatban is elsősorban a beszámoló megbízhatóságát, illetve az annak alapjáról szóló tranzakciók szabályszerűségét tárgyalja. Az idei jelentésben ezen kívül külön fejezet szól arról, hogy az uniós kiadások milyen eredményekkel járnak. Az idei jelentés egészen végigvonuló téma a bizottság beszámolási gyakorlatának minősége is miután vázlom a fő mondanóliát az éves jelentésnek, néhány olyan kérdést emelek majd ki, amelyek az uniós költségvetésre vonatkozó legutóbbi reformjavaslatokhoz, illetve a gazdasági kormányzás friss fejleményeihez kapcsolódnak. Ami a megbízhatóságát illeti az unió beszámolójának, az unió számvevőszék megállapítja, hogy a 2010-es évi beszámoló valós képet ad az Európai Unió pénzügyi helyzetéről, illetve gazdasági és pénzforgalmi eseményeinek eredményeiről a tárgy évre nézve. Ennek ellenére a pénzügyi beszámolás, illetve az ennek alapjául szolgáló információs rendszerek minősége tovább javítható. Nem utolsó sorban a pénzügyi irányítást fenyegető kockázatok jobb feltárása érdekében. Idén például a számvevőszék észrevételezi, hogy a számviteli szabályok és a számviteli felügyelet nem követi kellőképpen azt a fejleményt, hogy az uniós költségvetésen belül jelentős mértékben megnőtt az előleg fizetések, vagyis az előfinanszírozás aránya. 2009 óta a kohéziós kiadásokon belül jelentősen megemelkedett a pénzügyi konstrukciókhoz rendelt pénzalagúba irányuló befizetések aránya. E konstrukció keretében az uniós költségvetésből rögtön megindulnak a befizetések a pénzalapokba, mihelyt azok jogi kereteit létrehozták. A tagállamok ezután a pénzalapokból nyújtanak a programozási időszak során visszatérítendő támogatásokat, hitel, garancia vagy tőke befektetés formájában. A számvevőszéki ellenőrzés jelentős számban derített fényt olyan esetekre, amikor a bizottság az uniós költségvetésből történt előfinanszírozási kifizetéseket költségként könyvelte, ahelyett, hogy az eszköz oldalon szerepeltette volna őket a mérlegben. Így az előzetes beszámoló azt a benyomást keltette, hogy a támogatottak már részletesen számot adtak a kapott uniós támogatás felhasználásáról, pedig valójában nem így állt a helyzet, hiszen továbbra is fennálltak kockázatok. A bizottság ezt a téves állítást kijavította, vagyis módosította a 2010-es előzetes beszámolót, a 2009-es beszámolóban pedig kiigazította a megfelelő számadatokat a számvevőszék az éves jelentése elején a megbízhatósági nyilatkozatban fel is hívja erre a figyelmet. Itt azonban nem pusztán számviteli kérdésről van szó, hanem alapjában véve arról, hogy nem áll rendelkezésre időszerű információ az uniós pénzeszközök pénzügyi konstrukció keretében történő tényleges tagállami felhasználásáról, és ez veszélyezteti a bizottsági felügyelet és irányítás eredményességét. A számvevőszék ezért úgy ítéli meg, hogy a bizottságnak nem csak sürgősen felül kellene vizsgálnia a vonatkozó számviteli szabályt, hanem további lépéseket kellene tennie a véget is, hogy rendelkezésre álljanak a pénzügyi konstrukciók jobb felügyeletéhez és irányításához szükséges információk. Az éves jelentése, illetve a megbízhatósági nyilatkozattal kapcsolatos ellenőrzési munka középpontjában a bevételek és kiadások szabályszerűségének számvevőszéki értékelése áll. A 2010-es pénzügyi évre vonatkozó számvevőszéki megbízhatósági nyilatkozat már igazodik a 2011-es év elején életbe lépett átdolgozott nemzetközi ellenőrzési standardokhoz, és különbséget tesz bevételek, kölcsönözségvállalások és kifizetések között. A számvőszék véleménye szerint a 2010. december 31-én véget ért tárgyéről vonatkozó beszámoló alapjául szolgáló bevételek minden lényeges vonatkozásban jogszerűek és szabályszerűek. Hasonlóképpen a 2010-es december 31-én véget ért tárgyéről vonatkozó beszámoló alapjául szolgáló kötelezettségvállalások minden lényeges vonatkozásban jogszerűek és szabályszerűek. Néha nagyon gyorsan kell olvasni, hogy egyáltalán most előre szaladtam egy kicsit. Ezzel szemben a mögöttes kifizetéseket lényeges hibaszint jellemezte. A becsült hibarány az uniós költségvetés egészét tekintve 3,7% volt. Megjegyzendő, hogy ez a becslés nem a csalásokra vonatkozik, hiszen az előforduló hibáknak számos egyéb okuk lehet. A kontrollrendszerek általában véve csak részben mutatkoztak eredményesnek a kifizetések szabályszerűségének biztosítása terén. A számvevőszéknek a kifizetésekről alkotott általános véleményét külön értékelések támasztják alá, amelyeket öt szakpolitika csoportot ölelnek fel. Ezeket az éves jelentés harmadik, hetedik fejezete részletezi. A szakpolitika csoportok nagy vonalakban egybevágnak a 2007-2013 évi pénzügyi keret fejezeteivel. Jelentésünknek a korábbi éves jelentésektől eltérő felépítésével az uniós kiadások célszerű belemzésé igyekszünk segíteni. A különértékelések elsősorban a következőkön alapulnak a tranzakciók tesztelésének eredményei, a rendszerek eredményességének értékelése, valamint a bizottság által kiadott a főigazgatóságok éves tevékenységi jelentésében szereplő vezetői teljesi, teljességi nyilatkozatok megbízhatóságának vizsgálata. A számvevőszék megállapítja, hogy a két legnagyobb szakpolitikai csoport, mezőgazdaság és természetérőforrások, illetve kohézió, energiaügy és közlekedés lényeges hibák jellemezték, rendszereik pedig csak részben eredményesek. A kohézió, energiaügy és közlekedés, ez az uniós kiadási terület, ahol legtöbb hiba fordul elő. 2010-ben 7,7%-osra becsült aránya. Ez magasabb a 2009-es becsült aránynál, és magyarázatot ad a becsült hibaaránynak a költségvetés egészében bekövetkezett növekedésére. Mint azonban már tavaly is hangsúlyoztam, óvatosnak kell lennünk amikor a becsült hibarány egyik évről a másikra történő változását kívánjuk értelmezni. Ugyanis a kiadási programok több éves jellege, valamint a bizottság által bármely évben előírható kiigazító intézkedések miatt a kifizetések alapsokasága egyik évről a másikra jelentős mértékben módosulhat bár a kohézió, energiaügy és közlekedés területén ellenőrzött kifizetések közel felében volt hiba, a becsült hibarány jó részéért néhány olyan eset okolható, amikor vagy viszonylag kis számban támogatásra egyáltalán nem jogosult projektekről, vagy uniós és nemzeti közbeszerzési szabályok súlyos megszegéséről volt szó. A számvevőszék megítélése szerint a tagállami hatóságok legtöbbször elegendő információval rendelkeztek ahhoz, hogy legalább egyes hibákat még a kifizetés megelőzően fel tudjanak tárni, és ki tudjanak javítani. A bizottság eredményekét élte, amikor a korábbi javaslatokat fogad, megfogadva úgy gondolja, hogy a szemövőszék szerint tehát még mindig továbbfejleszthető az ellenőrzési tevékenység, és további ajánlásokat is tesz a szemövőszék ennek érdekében. A mezőgazdaság és természeti erőforrások terén a becsült hiba arány 2,3% volt. A rendszerek csak részben bizonyultak eredményesnek. Az 57 milliárd euró értékű kiadásból az integrált igazgatás és ellenőrzés rendszer, az IIR alá tartozó, csak nem 40 milliárd eurót két évő közvetlen kifizetések lényeges hibáktól mentesek voltak, ám a vidékfejlesztés esetében ez nem volt teljesen így. A számövőszék több felkeresett tagállamban nagy hiba gyakoriságot állapított meg a parcella méret adatbázis alavultsága, valamint a nemzeti ellenőrök által végzett földterület mérések hiányosságai miatt. Több tagállamban tehát. Bulgáriában, Romániában, Görögországban, a Cseh köztársaságban és Hollandiában. <clears throat> E kérdésekre vonatkozóan jelentésünk is megfogalmazott ajánlásokat. Két szakpolitika csoport, a kutatás és egyéb belső politikák, illetve a külső támogatás, fejlesztés és bővítés vonatkozásában a szembevőszék megállapítja, hogy a tranzakciókat összességükben nem jellemezte lényeges hibaszint, ha bár a rendszerek csak részben működnek eredményesen jelentős hibakockázatot jelentettek a közbenső és végső kivezetések esetében. Külső támogatást az Európai Fejlesztési Alapon keresztül is nyújt az Unió. A számvevőszék erről külön éves jelentés készít 2010-re vonatkozóan. A számvevőszék azt állapította meg, hogy a kifezetéseket lényeges 3,4%-os hiba szint jellemezte, és a rendszerek csak részben működtek eredményesen. Az ötödik és egyben utolsó szakpolitika csoportot, igazgatás és egyéb kiadások címszóval, a számbevőszék megállapította, hogy nem volt lényeges szint, a rendszerek pedig eredményesen működtek. Általában véve a 2010-es év kifizetésének szabályszerűségére vonatkozóan a korábbi következtetéseit erősíti meg a számbevőszék. Továbbra is jelentősek a kifizetéseket érintő szabályszerűségi kockázatok a kedvezményezetteknél, a strukturális politikák, valamint a közbenső és záró kifizetésekben. Általában véve azonban jelentősen javult a rendszerek eredményessége. Különösen a bizottságnál és a mezőgazdaság terén. Ezzel összefüggésben a költségvetés egészét tekintve csökkenő tendenciát mutatott a számbevőszék által becsült hiba arány. 2006-ban 7% feletti volt ez, 2010-ben 4% alá csökkent a hiba arány. Nos, a számbevőszék ellenőrzési eredményeit hogyan lehet összevetni a bizottság saját értékeléseivel? A főigazgatóságok éves tevékenységi jelentése és a bizottság összefoglaló jelentése különböző fenntartásokat fogalmaz meg arra nézve, hogy a belső kontrollrendszerek mennyiben képesek biztosítani a különböző szakpolitikai területek kiadásainak szabályszerűségét. A fenntartásokat általában a számított fennmaradó kockázatokra, illetve fennmaradó hiba arányokra alapozzák. Ez rendszerint arra vonatkozó becslés, hogy több éves távlatban hogyan befolyásolják a kontrollmechanizmusok a arányt. Ezt az értéket összevetik a két százalékos lényegességi küszöbben. 2010-ben ennek megjött a jelentősége, és a bizottság csak nyerne vele, ha egységesebben alkalmazna, alkalmaznák a főgazgatóságok az értékelési módszereket. A számvevőszék ugyanakkor megállapítja, hogy a fenntartások hatóköre és mélysége számos területen nagyobb is lehetett volna, többek között a kohézió terén. A számvevőszék úgy gondolja, hogy a bizottság által alkalmazott módszer a kohézió esetében a kockázatosak minősülő összegek alulbecslését eredményezheti. A számvevőszék továbbra is felhívja figyelmet arra, javítani kell a pénzügyi korrekciókkal és visszafizetésekkel kapcsolatos információk minőségén. A főgazgatóságok éves tevékenységi jelentései önértékeléssel is szolgálnak a teljesítményről. Idén először elnök úr az éves jelentés 8-as fejezetében a számbevőszék bemutatja vizsgálatának eredményeit, hogy azok mennyire relevánsak, mennyire hasonlíthatóak össze, mennyire bízhatóak meg. A mezőgazdasági és vidőfédik fejlesztési, a regionális politikai, illetve a kutatási és innovációs főigazgatóság által a teljesítménye kapcsolatban nyújtott információk. E vizsgálat alapján a szemövőszék javasolja, hogy a bizottság nagyobb hangsúlyt kell fektessen a teljesítményre. Többek között az uniós támogatások gazdaságosságát és hatékonyságát illetően. Tűzönként megfelelő a több éves célokhoz kötődő időközi célokat, hogy ezáltal megfelelően lehessen értékelni az előrehaladást az uniós költségvetési gazdálkodásért felelős szereplőket csak úgy lehet elszámoltathatóvá tenni, ha a teljesítményről történő beszámolás jó minőségű. A nyolcas nyolcas fejezetben több olyan releváns ajánlás is található, amely a tavalyi pénzügyi évre vonatkozó teljesítmény ellenőrzések eredményeként először a számbevőszéki külön jelentésekben került megfogalmazásra konkrétan azt javasolja a számvevőszék, hogy három dolgot csináljanak. A tagállamok és a bizottság a teljesítményről szóló beszámolók színvonalának növelése érdekében először is az uniós kiadási programok tervezése során fordítsanak nagyobb figyelmet a smart típusú célok megfogalmazására, valamint a végrehajtás során felmerülő kockázatok feltárására és mélységlésére. Másodszor, állapodjanak meg következetesen alkalmazott teljesítménymutatókban, és gondoskodjanak a tervezett célszámokra és az elért eredményekre vonatkozó információk megbízhatóságáról. Végül olyan monitoring és kontrollrendszer dolgozzanak ki és működtessenek, amelyek az elért eredményekről teljes körű és pontos információkat szolgálnak. Elnök úr, ezek az ajánlások akkor is hasznára válhatnak a bizottságnak, amikor elkészíti a zárszámadás eljárásra vonatkozó a szerződés 319. cikkében említett értékelő jelentést. Elnök úr, ezzel zárom a 2010-es pénzügyére vonatkozó beszámoló több pontját. A jelentés mondani valója szerintem egybecseng az, amit már az elmúlt években is hangoztattunk. Az évek során ugyan fokozatosan tökéletesedtek a rendszerek, mégis továbbra is jelentősek a a vonatkozó szabályszerűségi kockázatok. Ennek csak akkor lehet teljesen elejét venni, ha mind a jogszabályi keretek, mind a kontrollrendszerek átalakításra kerülnek. Jó alkalmat nyújtanak erre a kiadásokat 2014-től szabályozó ágazati jogszabályokra irányuló javaslatok, de a reformoknak elsődlegesen a pénzfelhasználás minőségi javítását kell célozniuk. Azaz javítani kell a szabályszerűségi és teljes kockázatok kezelésén és enyhítésén, másrészt csökkenteni kell a kontroll a költségeit. Továbbá megfelelő intézkedésekkel kell biztosítani az átláthatóságot és elszámolthatatóságot. Ez ne, bizony nehéz feladat. Az éves jelentés is hangsúlyozza, ehhez egyértelmű célokat kell kitűzni, valamint alkalmassá kell tenni a rendszereket arra, hogy elegendő és megbízható információkkal szolgáljanak az elért eredményekről és kockázatokról. Az uniós költségvetések kapcsolatos új javaslatokon kívül több fontos dolog alakult ki a gazdasági kormányzás területén, és ez fontos kérdéseket vetett fel az áthatótóságról, és ennek kapcsán megnő annak a kockázata, hogy az elszámolthatatóság és közellenőrzés továbbfejlesztése terén hiányosságok lépnek fel. <clears throat> Az Európai Unió ellenőrzési intézményének vezetőiből álló kapcsolatartó bizottság múlt havi nyilatkozata is erről szól. E dokumentumok kiemelik, hogy közpénzek felhasználásakor mindig szem előtt kell tartani az átláthatóság, a nyilvános elszámoltathatóság és a közelenőzés alapveit. Az erépai stabilitási mechanizmus létrehozása kiváló alkalom ezen elvek átültetésére a gyakorlatba. Elnök úr, tisztelt képviselők! Amikor közpénzekről van szó, az unió polgárainak jogos elvárása, hogy a parlamentjük, a számvevők és ellenőrök támogatásával eredményesen biztosítsák a nyilvános felügyeletet és elszámolthatatóságot. Bízom benne, hogy a ma önöknek bemutatott éves beszámoló olyan szilárd alap, amelyre a 2010-es pénzügyi év pénzgazdálkodásának vonatkozásában, mint az Európai Parlament, mind az Önök Bizottsága biztosan épített az imént említett célok elérés érdekében. Az átláthatóság, elszámoltatottaság fokozás olyan felelősség, amelyen a demokratikus társadalmakban valamennyi közintézmény osztozik. Különösen akkor, is ez a követke, követelmény a mai helyzetben, amikor nagy nyomás nehezedik az államháztartásokra, és nagyon fontos az unió céljának megvalósítása, és nagyon fontos az unió polgárainak visszanyerni a bizalmát. Köszönöm szépen! Thank you very much, Mr. Caldera. Köszönöm szépen, Caldera úr! Biztosíthatom őt arról, hogy a szemövőszék jelentéseit mindig nagyon alaposan végighallgatjuk itt a Költségvetés Ellenőrző Bizottságban, és idén is így lesz ez. Még nagyon komoly ellenőrzésnek, vizsgálatnak vetjük alá az ön jelentését. A bizottság is egyik címzetje ennek a jelentésnek, és most szeretném fölkérni a bizottság képviselőjét, hogy véleményezze Kálira úr szavait. Semeta úr. Mr. Chairman, Mr. Rapport... Tisztelt elnök úr, jelentéstevő úr, Kaldéra úr, tisztelt képviselő hölgyek és urak, tisztelt számvevőszék tagok. A számvevőszék éves jelentése a 2010-es évről és a, bizt- és a bizottság erre való válasza nagyon komoly, intenzív párbeszéd eredménye a két intézmény között. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos része a folyamatnak az együttműködés a két intézmény között. Még egyszer szeretnék köszönet mondani Kadeira úrnak és a számbevőszék tagjainak a kitűnő együttműködésért. A jelentés olyan időpontban jelenik meg, amikor az Európai Unió pénzügyi helyzetében, illetve az európai költségvetés jövőbeli ö, kezelésében is nagyon komoly változások állnak be. A több éves pénzügyi keret, a, a, a, a felülvizsgált pénzügyi menedzsmentterv, ezek mind fontos elemei az elkövetkezhető éveknek. Ilyen szempontból még fontosabb az, hogy világos és konszisztens kritériumaink legyenek, és ezek alapján tudjuk vizsgálni a különböző tagállamok, illetve a bizottság eredményeit. Nagyon fontos tehát az, hogy világos információt kapjunk a, a, a kiadásokról, a hibákról, a hibák kijavításáról az egész év során. Az európai szakpolitikák megfelelő végrehajtása csak úgy lehetséges, hogyha nagyon jó és hatékony menedzsment és ellenőrzési rendszerünk van. A bizottság a, a, a felülvizsgált pénzügyi rendszerben különböző javaslatokkal élt a struktúrával kapcsolatban, legfőképpen pedig a közös menedzsment, a közös kezelés területén. Most az éves jelentés legfőbb pontjaira szeretnék utalni, hogy azt az imént Caldera úr ismertette. Ami az éves könyvelést illeti, számlákat, minő, nem minősített pozitív véleményt kapott a számbevőszék imán negyedszer. Vagy adott imán negyedszer, negyedik évben. Ugyanakkor a prefinanszírozás szisztematikus clearingének hiányáról is beszélt a számvevőszéki jelentés. Nagyon fontos az, hogy a különböző clearingek kötelezőek legyenek. A bizottság ezt csak támogatni tudja. A számvevőszék úgy találta, hogy bizonyos kifizetéseket, amelyek a nemzeti, felügye, a nemzeti hatóságok tesznek, különböző úgynevezett engineering eszközök között. Nos, ezeket nem kiadásként könyvelték el, és ez nem feltétlenül megfelelő. A, bizottságok arra, a bizottság arra kérte fel a tagalamok, hogy mindent tegyenek meg annak érdekében, hogy tisztázzuk ezeknek a kérdéseknek az önkéntes, avagy kötelező jellegét. Nagyon fontos az is, hogy megfelelő jogi alapunk legyen. A különböző nemzeti hivataloktól, székektől nagyon fontos, hogy rendszeresen kapjuk a megbízható adatokat. 2010-ben az előfinanszírozás ...4,2 milliárd euróval nőtt, és itt a pénzügyi, a financial engineering eszközök is szerepelnek. Ez egy olyan kérdés, amelyet a bizottság jövőben továbbra is monitorozni fog. 2010-ben a költségvetési plusz 4,55 milliárd euró volt, ez a kiadásokra és a bevételekre is vonatkozik. A többlet annak köszönhető, hogy a költségvetési hatóság nem fogadta el a pótköltségvetést, amelyet az év végén a bizottság javasolt. Ugyanakkor a többlet növekedése ahhoz is köthető, hogy nagyon sok területen összesen 2,73 század milliárd eurónyi kiadási menedzsmentváltás történt. Ezzel kapcsolatban nagyon fontos, hogy a pontosságot kérje számon a bizottság jövőben. Az Európai Szociális Alapról is beszélünk. Itt a bizottság a kifizetések felfüggesztését és félbeszakítását kérte. Ami a különböző tranzakciók jogszerűségét és szabályszerűségét illeti, gyakorlatilag nem változott a helyzet. Számos területen javulás történt, és pozitív trendeket láthatunk folytatódni. Számos területen kivételt képez a kohéziós politika. A Elmondhatom, hogy összességében még mindig 4 százalék alatt van a hiba határ. A teljes kifizetések 96 százaléka teljesen hibamentes. A, szak, a többi szakpolitikai területen a bevét a bevételek, illetve a a elkötelezettségekről nem mondható ezzel. Nézzük azokat a szakpolitikákat, amelyeket a bizottság menedzser, például kutatás, illetve külső segítség, fejlesztés, bővítés. Ezek a kérdések, ezek, ezen kérdések területén mindenképpen javulás látható, és nem érje el a küszöböt a hivahatár. Aztán mezőgazdaság. Itt stabil a helyzet, a kétszázalékos hibahatárhoz közel vagyunk. 2010-ben a számvevőszék jelentése alapján a közvetlen kifizetések, amelyeket ők mezőgazdászok kapnak, kb. 40 milliárd euró értékben, és itt sem volt, itt sem volt materiális hiba. Itt a 2009-es hiba határhoz képest kicsit megnőtt a hiba, hasonlatos helyzet a 2006-os, 2007-es és 2008-as helyzethez. Ez a kohéziós politika kifizetési köre miatt van, vagy ciklusa miatt van. Így aztán gyakorlatilag megkétszereződött a köztes vagy végső kifizetések aranya. Az, el kell mondanom, hogy a, közvet, a köztes és a végső kifizetések esetében sokkal bonyolultabbak a szabályok. Vannak olyan tagállamok is, amelyek nagyon kevés programot alkalmaznak. Ezért a, a bizottság megpróbálja a leggyengébb láncszemeket segíteni és asszisztálni őket. Először is nagyon fontosnak tartjuk, hogy a rendszerek fölálljanak, ahol ez nem valósult még meg. második dolog pedig, hogy a prevenciót alkalmazzunk, illetve ahol szükséges, függesszük fel a kifejezéseket, illetve szakítsuk meg azokat. Ez mindenképpen az unió érdekeit szolgálja. 2010-ben a bizottság élt ezen preventív és korrektív intézkedésekkel. Például az Európai Regionális Fejlesztési Alap esetében 2,15 milliárd eurónyi kifizetést fő, ö, szakított félbe a ö, tagállami hatóságok felé. A szociális alapban ugyanez a szám 255 millió euró volt. A kötelező éves jelentés tétel 2010 vége óta él az összes tagállamban. A bizottság úgy véli, hogy ez az új kötelezettség plusz információt jelent majd, és egyfajta biztosítékot, hogy megfelelően alkalmazzák a nemzeti hatóságok a kohéziós programokat az adott időszakban. A bizottság szeretné tovább javítani az EU-s alapok felhasználását a következő generációs programokban is. Ezért is tartjuk fontosnak a úgynevezett partnerségi szerződéseket, melyeket a tagállamokkal írunk alá. A bizottság figyelemmel kíséri majd a tagállamok célkitűzéseit, illetve hogy meg, betartják a tagállamok ezen szerződésnek a feltételrendszerét. Egy új ellenőrzési keretet is ki fogunk dolgozni, ezek az auditált évi, éves elszámolások alapján készülnek el, és ezzel is egyfajta biztosítékot fogunk kapni a nemzeti ö, számvevő székektől. Van egy új koncepció, és erről be kell számolnom a kohéziós politikában, ez az úgynevezett net financial correction, azaz netto pénzügyi korrekció. Ez azt jelenti, hogy a tagállamok megállapítják, hogy ö, ö, milyen, ö, milyen rendellenességek jelentkeznek az EU-s alapok felhasználásában területükön belül, és aztán kérhetnek ezért kiegészítést, illetve korrekciót a bizottságtól. Nagyon fontosnak tartom azt elmondani, hogy a hiba nem csalást jelent. Nem azt jelenti, hogy az alapok eltűntek, a finanszírozás eltűnt, hanem azt jelenti, hogy nem tökéletesen hajtottuk végre a különböző programokat. Most az Európai Uniós programokról szeretnék beszélni. Nagyon fontosnak tartom ebben a, ebből a szempontból a számvevőszéki jelentést, hiszen ez mindenképpen segít abban, segíti a bizottságot abban, hogy jobban tudjuk értékelni a helyzetet. A több éves pénzügyi terv, amit júniusban fogadtunk el, prioritást adott az úgynevezett eredményorientált megközelítésnek. Nagyon fontos, hogy a célkitűzéseket, a különböző kulcsfontosságú pontokat mi hamarabb meg tudjuk, minden azonosítani tudjuk. Az év végén a bizottság a 318-as cikken alapuló első értékelő jelentését fogja megjelentetni. Tisztelt szakbizottsági tagok, tisztelt számvevőszégi tagok! Örülök annak, hogy a számvevőszék megerősíti, hogy a bizottság jó úton halad. A bizottság tudatában van a problémáknak. Felelősséget vállal azért, hogy a hibákat kiavítsa, és azokat a, azokon a területeken javítást érjen, ahol erre szükség van. Tudjuk azonban, hogy nem csak nekünk kell ezért erőfeszítéseket tenni, hanem az összes érintett félnek, például a nemzeti hatóságoknak is. EU-s programok következő generációjával kapcsolatos számos intézkedést fogalmaztunk meg, és ebben támaszkodtunk a számbevőszék, illetve a mentesítő hatóság ajánlásaira, a tagállamok elképzeléseire is. Nagyon sok fontosnak tartjuk az egyszerűsítést, az átláthatóságot, a elszámoltathatóság növelését. Ez nem csak ránk vonatkozik, hanem az összes pénzügyi szereplőre, illetve nagyon fontosnak tartjuk a költséghatékony ellenőrzési mechanizmust is. Hogy ezek a jogszabályban is megjelennek majd később, az nyilván nem csak rajtunk függ, nem csak tőlünk függ, hanem a jogalkotókon is. A bizottság álláspontja világos, azt gondolom, ezen javaslatok alapján, és az is világos, hogy elkötelezettek vagyunk abban, hogy az Európai Unió pénzügyi érdekeit szolgáljunk. A következő hónapokban számos kollégámmal egyetemben többször megjelenek még itt a bizottság előtt, és szakbizottság előtt, és a kérdéseikre fogok válaszolni. Próbálok konstruktívan hozzáállni ehhez, és remélem, hogy a 2010-es pénzügyi évvel kapcsolatban a mentesítés pozitív lesz. Köszönöm. Köszönjük szépen. Nyilván a Költségvetési Ellenőrző Bizottság is konstruktív párbeszédben érdekelt, és ebben ehhez nyitottak leszünk. Most akkor azt javaslom, hogy a szakbizottság tagjai val együtt kezdjük el a vitát, Kalmandi úr. Elnök úr, köszönöm szépen. Mivel a szabálytalanságok többsége a tagállamok szintjén történik, nem lenne jó a tanácsot először megkérdezni arról, hogy mit gondol. Elnök logikus kívánságnak tűnik. Én nem ellenzem. Van itt valaki a tanástól? Csodálkoznék, hogyha lenne itt valaki. Nem látok tanácsi képviselőt, úgyhogy nem tudok eleget tenni a kérésének, de vagy igen? Elveszem asszony? Ügyrendi. Szóval, igen, én is ezt egészíteném ki. Jó lenne, jó lett volna, hogyha legalább a plenáris akkor a tanácsot meghívnánk. Ez nagyon jó ötlet. Nyilván meghívjuk akkor a tanácsot a plenárisra, és majd meglátjuk, hogy erre mit válaszolnak. Akkor most azt javaslom, hogy először az előadónak adjuk meg a szót a 2010-es év mentesítés kapcsán. A bizottság és a számvevőszék reagálhatnak majd az előadó felvetésére, aztán pedig a frakcióknak adom meg a szót, és aztán pedig bárkinek, aki szót kér. Ha ezzel egyetértenek, akkor így járnánk el, és akkor Fjellner úré most a szó ennek értelmében. Köszönöm, elnök úr, köszönjük Eldere úr és Szemete úr felszólalásaikat. Először is azt szeretném elmondani, hogy valóban perspektívába helyezték ezt az évet, mert nagyon politikailag és pénzügyi értelemben is nagyon izgalmas időket élünk meg. És most a több éves pénzügyi keretet is éppen dolgozzuk ki éppen, aztán a költségvetési rendelet is napi renden van, és az új programozási időszakra kell vetnünk a tekintetünket. És éppen ezért nagy értéke van annak, amit most önök elmondtak, és nagyon nem mindegy, hogy most mit csinálunk, amit itt döntünk, azzal hozzájárulunk, vagy nem járulunk hozzá ezekhez a folyamatokhoz, ezeknek a sikeréhez. Továbbá fontosnak tartom azt is leszögezni, hogy most bizalmi válságot élünk meg, költségvetési értelemben is, és költségvetés menedzsment értelemben is, tehát az állami közpénzek kezelésével kapcsolatban a polgároknak sok fenntartásai vannak. És ez a mentesítési eljárás talán legjobb ö, alkalom arra, hogy ezt a bizalmat visszaszerezzük. De az Európai Parlament egymaga erre nem lesz képes. Ehhez nagyon jó együttműködés lesz szükség a bizottsággal, és még fontosabb ennél az is, hiszen a bizalmi válság a tagállamokban érezhető leginkább a tagállamokkal. Ezért Gebrandi és Alexander kollégák felvetései nagyon fontosak elvárjuk, hogy a tagállamok együttműködjenek velünk a következő hónapok során. Ugyanis a megosztott felelősség ö, nem egyenlő a felelőtlenséggel, mint ahogy egyesek szeretik azt értelmezni. Ezzel ellentétben pontosan inkább arról van szó, hogy kettős a felelőssége mindenkinek. Pont az elmondottak miatt. Nagyon fontos szereplője ennek az eljárásnak nyilván a számvevőszék, és gratulálok a számvevőszék elnökének ehhez az éves jelentéshez, amely maga is sokat javult, transzparens, átlátható, nyilvánvaló, részletes is, de érthető is, és például a pontosított, pontos hiba ráta tekintetében. Nem tudtam még érdemben minden részletét, ugye tanulmányozni, tegnap kaptuk meg, de első látásra is az a benyomásom, hogy a az activity reportokra vonatkozó rész is sokkal érthetőbb és világosabb. És üdvözlöm a nyolcadik fejezet megjelenését az éves jelentésben, amelyről Caldera úr is beszélt, amely a performanciáról szól. Először látunk ilyen címet, ilyen fejezetet, és ösztönöznénk önöket arra, hogy fejleszik ezt tovább, a metodológiát, az érdemi kijelentéseket ezen belül nagyon jó kezdeményezés ez a jövőre vonatkozóan. És köszönöm önnek, hogy ezzel is kiegészítette az anyagot. A jövő szempontjából, a perspektívák szempontjából is nem mindegy, hogy létezik ez a fejezet vagy sem. Amikor az információs sítet olvasom, akkor abból is egyértelműnek tűnik az üzenet, hogy Európa stabil, nincsenek drámai változások, tehát nincs ok a különös aggodalomra. De nem biztos, hogy a stabil feltétlenül egy pozitív jelző. Hacekakis úrra nézek itt, ugye nem vagyunk boldogok, mondják a görögök, és a stabilitás, a status quo, az, ami most van, az nem jó. Tehát esetleg ki kéne mozdulni ebből a fajta stabilitásból. Itt ugye főleg a kohézió ö, tekintetében kell leszegeznünk, hogy egyáltalán nem lehetünk elégedettek. Tehát stabil, de rossz a helyzet. De ha ezt leszögezzük, előzetes értékelésem azért mégiscsak az, hogy valóban elégedettek lehetünk sok területtel. Például sikerült 2% által közelében tartani a hibarányt ezen a területen, és pozitív meglepetést ott a külső fellépések területén is, hogy 2% alá esett először történelmünk során a hibarány. De most fel kell, hogy higítsam a bort, üröm az örömben, hogy a végső kifizetésekben pedig nőttek a hibák, és hallottuk, hogy ezek a típusú hibák azok, amelyek igazán számítanak. Tehát a kohéziós politika továbbra is napirenden marad, sőt, jobban, intenzívebben kell vele foglalkoznunk, mint eddig valaha. Amikor dolgoztam az anyagon, akkor, és ezt már évek óta teszem, néztem a színeket. Ugye itt kapunk színes grafikonokat. És most nem találtam színeket. És elővettem a cerkámat, és kiszíneztem a grafikonokat, csak hogy világosabb legyen, hogy mi micsoda. És örülök annak, hogy a számok most pontosak, és sok tekintetben jobbak is valóban a számok, mint a színek, de azért, hogy miért fontosak a színek, azt is elmondanám. Mert azok is kommunikálnak, üzennek nekünk valamit. Tehát kiszíneztem a táblázatot, és ha megnézzük a politikai, szakpolitikai területeket, végül is korábban is így nézett ki. Ez egy picit talán zöldebb lett, de azt is tudom, hogy nehéz összevetni az éves adatokat, de ha megnézem a tavalyi és a mostani színes oszlopot, az összkifizetések, tekintetem, hogy mennyi a piros, mennyi a sárga és mennyi a zöld, akkor valóban több a zöld. 8-ról 20%-ra nőtt. De több a piros is. 13-ról 33%-ra nőtt a piros ö, része az oszlopnak, tehát vegyes a kép. Bizonyos területek jelentősen javultak, bizonyos területek jelentősen romlottak, és e, e tekintetben érdekelne főleg a számvőszék és a bizottság véleménye is, hogy miért van ez. De ezeket most, az általános megjegyzéseket most hagyjuk, és térjünk rá három konkrét dologra, amely azonnal ö, felkeltette az érdeklődésemet az anyagban. Ugye mindig is szó volt a hatékonyságról, és az ellenőrzés hatékonyságról különösen. különösen. A DAS-ban a számvevőszék ö, negatív DAS-t fogalmaz meg most is, ahogy itt a parlamentben ezt hívjuk, és a felüljelő ellenőrző rendszer csak részlegesen hatékony, hangzik el a szövegben. És ennek az eredményeképpen, illetve ez amiatt van, hogy a hiba arányok átlépik a megengedett küszöböket. A számvevőszék 7,7%-ra valószínűsíti a hibarányt, és a tagállamokra rója jogosan a feladatot, hogy jobb ellenőrzési rendszereket alakítsanak ki. Ezért az a kérdésem most megint csak, hogy a tagállamok hallják, amit mi mondunk? És ezzel visszautalnék a kollégák ügyrendi felszólalásaira is. Úgy tűnik, hogy nem. Megnézzük a 4 per 25-ös bekezdést. A számvevőszék azt mondja, elég világosan azt a véleményét fogalmazza meg, elegendő információ állt rendelkezése a tagállamok hatóságainak, hogy kijavítsák legalábbis a hibák egy részét, mielőtt a bizottság felé 58%-ban, az esetek 58%-ában, amelyek hibákkal sújtottak, lehetett volna korrigálni a tagállamok hatóságainak ez nem egy új dolog, nem forradalmi ez az információ, de hát mégiscsak nyomasztó ez az eredmény. És az a tény, hogy nem új, és még mindig a szövegben található ez az ajánlás, hát ez elfogadhatatlan, hogy már megint ez szerepel. Nagyon sok kérdést vett fel. Néhány Van, akik, van olyan tagállam, ami nem tudja jól kezelni az alapokat, mert túl bonyolult, vagy pedig mert néhány tagállam nem foglalkozik a feladattal, nem tesz elég erőfeszítést. Vagy azért, mert a bizottságnak nincsenek elég szankciós eszközei, ami a pénzügyi korrekciót illeti. Általában nem jellemző a korrekció reményenképpen, hogy a tagállam elveszíteni a teljes támogatást. Ezt is említette a jelentésben ritkán van végleges veszteség, mint fenyegető veszély a hibák esetében. Most, amikor a rendeletet elfogadták, hát most, amikor ugye új rendeletekről beszélünk, szerintem meg kell tudni válaszolni ezt a kérdést. Elhihetjük azt, hogy a tagállamok tényleg mindent megtesznek a felügyeleti kontrollrendszerek javítás érdekében, vagy pedig tényleg radikálisan meg kell reformálni a jogszabályokat. Ha megnézzük, ugyanazok a magas hibaszázalékok fedhetők fel. Lehet, hogy drasztikusabbnak kell lenni. Lehet, hogy bizonyos programokat bizonyos tagállamokban le kellene állítani, fel kellene függeszteni, ahol úgy tűnik, hogy alul teljesítenek a felügyeleti hatóságok. Nagyon sok kérdésre kell válaszolnunk ebben a mentesítési eljárásban. A bizottságtól segítségre számítunk, de hogy a kollégák említették, a tagállamoktól is meg kell kapnunk az ide vonatkozó válaszokat. Ők hogy látják, ők hogy értékelik a helyzetet, mit gondolnak, hogy a bizottság hogy segítsen nekik, mi a felelősségük, mit gondolnak a tagállamok. Lehet, hogy egy kicsit előre szaladtam az időben, de én a koordinátoroktól azt kértem, hogy hívjanak meg tagállami képviselőket ebbe a bizottságba. Amikor elolvastam az éves beszámolót, világos volt, hogy három ország kilógott a sorból. Ők voltak felelősek, ez a három tagállam felelős a nagy hiba százalékért. El kellene mondja ez a három tagállam, hogy vajon miért van ilyen magas hiba arányuk. Saját érdekük lenne helyreállítani a bizalmat a közkiadások területén. De azt kérem a bizottságtól, amikor olvastam a jelentést, és a bizottság válaszát a 4,24-re, a bizottság világosan fogalmaz. Azt mondják a válaszban, Három tagállam felelős a legtöbb hibáért. Melyik ez a három tagállam? Bizottság, tessék már nekünk elmondani. Nagyon jó párbeszédet folytathatnánk ebben a mentesítési eljárásban. A tagállamokkal párbeszédet kellene folytatni, de hát persze a hiba százalék nagy falat, nagy kihívás. Nagyra értékelem a bizottság rendkívüli ilyen jó ötleteit azzal kapcsolatban, hogy a tagállamok hogyan javíthatják a, az alapkezelési mechanizmusaikat, de hát szerintem hát én elvégeztem a saját kockázati elemzésemet, és a politikai kockázat, amely abból adódik, hogy nem foglalkozunk ezzel a problémával, mielőtt megkezdenénk az új pénzügyi tervet, ez egy akkora kockázat, amit én nem tudok felvállalni. Tudomásul veszem a bizottság javaslatait, Szemete úr köszönöm szépen, említette a beszédében is, erre kell majd hagyatkoznunk az ön javaslataira. Az úgynevezett pénzügyi mérnöki eszközök, a financial engineering. Ezek az eszközök nem olyan régiek. Először is a pénzügyi költségvetési rendelettel kapcsolatban találkoztunk először ezzel az eszközrendszerrel, aztán a több éves pénzügyi tervben 2013 utáni időszakban. Így lehet az EU költségvetést megnagyítani. Olyan, mintha megtaláltuk volna az alkimisták aranyra vonatkozó receptjét. Tehát ez, az, ez a cím, hogy növeljük az EU költségvetési hatását. Ez egy ilyen csodaszer lehet. De a szembevőszék éves beszámolójában is megtaláltam ezt. Ami a számbevőszék elemzését illeti a pénzügyi mérnöki eszközökkel, ugye volt egy számvételi probléma ezzel az intervenciós mechanizmusok kapcsolatban. Gratulálnunk kell a bizottságnak, mert a számszaki feladatot megoldották. Rengeteg időt tölthettek ezzel, és azt hiszem a beszámoló javítása nagyon igényes volt. De hát a nagyobb probléma az a valóság. A négyes fejezetben hogy a kohéziós töletén. hát engem félelemet tölt el az, ami ott szerepel. A Financial Engineering Instrument 2007 és 2013 között időszakra 8,1 milliárd eurót tesz ki, ez egy nagyon jelentős összeg. Ugyanakkor a tagállamok a bizottság felé, hogy óvatosan fogalmazzak, nem megfelelően jelentettek egy egész, az 1.32-esben szól erről. A bizottság több száz levelet kell küldjön a tagállamok irányító hatóságainak, hogy végre reagáljanak, adják meg azt az információt, amire a bizottságnak szüksége van. Csak így tudja a bizottság elkészíteni a rendes éves beszámolót. Nem tudom, hogy a bizottság eh, tud-e átfogó jelentést készíteni a teljesítményről, hogyha már a bizottságnak az éves beszámolóhoz sincs elegendő információja a tagállamok részéről. A jogalapban szereplő szabályok túl rugalmasak, amelyek eh, a pénzügyi mérnöki eszközökre vonatkoznak, vagy a pénzügyi igazgatási eszközök vonatkoznak a financial engineering instrumentek esetében. Arról van szó, hogy a szemvevőszék tehát nagyon jó példákat fogalmazott meg a 4 per 4-esben. Az előzetes konklúzióm az lenne, hogy jelenleg van egy elszámoltathatósági szakadék a kohéziós területen, és a számvevőszék azt mondja, hogy ez vonatkoztatható a vidékfejlesztésre az 1.31-esben és más területeken az 1.33-asban szerepel ez. Éppen ezért fölteszem magamnak a kérdést. A bizottság hogyan tudja az egészet kezelni, és hogyan tudunk mentesítést adni ennyire információ hiányos alapon? Fölteszem azt a kérdést, hogy a bizottság miért gondolja, hogy a következő pénzügyi terv esetében ezek a különleges eszközök oldják majd meg a problémát? Pedig hát tudjuk, hogy ezek az eszközök magas kockázattal járnak. Azt hiszem, hogy sok időt kell töltenünk majd azzal, hogy elmondjuk, hogy ezek a pénzügyi eszközök hogyan is segíthetnek majd. Az utolsó pont, amit említenék, az EU költségvetés és a pénzügyi válság egyetértek Kadeira elnök úrral, hogy a jelenlegi tagállamokban felmerülő költségvetési és pénzügyi válság érinti az EU költségvetését és intézményeit. Kadeira úr, egyetértek önnel abban, hogy nagyon sok kockázattal járnak ezek a hiányosságok. A különböző eszközök, amelyek segítségével támogatjuk a tagállamokat, nagyon sok elszámolthatatóság és szakadék alakul ki. Például a parlamenti felügyeletben is vannak hiányosságok. Én ígérem, hogy én támogatni fogom a szemvevőszéket abban, hogy a közauditokat megerősítse. Mert úgy gondolom, hogy a kockázatok <clears throat> gyakran nem veszik tudomásul, tehát alábecsülik a kockázatokat. A nehézségekkel küzdő tagállamok, így nevezzük őket, az EU költségvetés által garantált 30 milliárd értékű hitelt kaptak. Na most az új eszközök segítségével a pénzügyi európai stabilitási mechanizmus 50-60 milliárd eurós felsatára rendelkezik, ez 110 milliárd eurót jelent, ez az két új eszköz. Az EU költségvetésből történő kifizetések 122 milliárd eurót tettek ki. Az EU költségvetés ki van téve pénzügyi kockázatoknak. Majdnem egy egész éves költségvetés kockáztatunk ez a maximális kockázat, remélem ez a helyzet sosem alakul ki, de kiderül, hogy mennyire ki van használva az EU költségvetés, mennyire igénybe van véve. Ahogy említettem, ha nincs megfelelő elszámoltathatóság, ha nincs megfelelő közaudit és parlamenti felügyelet, akkor ez a helyzet alakulhat ki, és ez olyas valami, amelyet figyelembe kell vennünk az éves mentesítés eljárás során. Ez a három első konklúzió, amelyet megfogalmaztam, amikor elolvastam a számbevőszék jelentését, remélem a kollégáknak még több hozzáfűzni valójuk lesz majd ezzel kapcsolatban. És azt hiszem, hogy igen érdekes lesz az idei gyakorlat, nagyon is érdekes időket élünk, de hát számítok az együttműködése, nem csak a számbevőszék, a bizottság, a kollégák részéről, de remélem a tagállamok is közreműködnek, mert hát azt hiszem a mostani idő mindenkitől felelősségteljes viselkedést vár el. Köszönöm szépen, arról tájékoztatom önöket, hogy aláírtam néhány levelet, meghívtam a három érintett tagállam pénzügyminisztereit, akiket legtöbbször említenek a hibák miatt, meghívtam a három pénzügyminisztert, hogy jöjjenek el de sajnos eddig még nem méltattak válaszra. Meghívtok őket. Fölhívom őket, mondja Fjellner úr. Elnök? Kadéra úr, esetleg kívánja-e kommentárokkal ellátni az elhangzottakat, utána pedig megadom a szót Szemete úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr, ezzel is köszönöm szépen a kedves szavakat, Köszönöm, <clears throat> hogy önökkel együtt létre tudtuk hozni ezeket az éves beszámolókat. Köszönöm a biztató szavakat. Minden nap arra törekszünk, hogy segítsünk önöknek a lehető legjobb módon a felelősség teljes munkájuk végzésében, a költségvetés végrehajtásában. Sajnálom, hogy nem annyira színes a jelentés, ahogy ön szerette volna látni, de azt gondolom, hogy az általunk közreadott információ segítségével saját feladatokat el tudják látni, saját értékelésüket el tudják készíteni. Ilyenfajta interakcióról van szó. Azt hiszem, hogy van egy érdemi, alapvető dolog, amelyet figyelembe kell vennünk. Összehasonlítás, tehát a grafikonok összevetése az idejében nem lenne nagyon észszerű, mert az idei problémák nem ugyanolyan összetételők, mint a korábbi évek esetében. Tehát eh, a szakpolitikai csoportok, a kohézió esetében például. A kohézió korábban, korábban nem volt együtt az energiával és közlekedéssel. A kutatás nem volt együtt a többi belpolitikai szakpolitikával. Tehát csak azokat az elemeket lehet összevetni, amelyek valóban összevethetőek. Aztán van egy másik lényeges, egy érdemi ö, indok. Idén módszertanunkat hat éven keresztül alkalmaztuk. Tehát pontosabban ma világosan látjuk, hogy ezek az kvantitatív elemek hogyan ö, vihetők előre. Meg vagyok arról győződve, majdnem 95%-os biztonsággal mondhatjuk, hogy az megállapításaink helytállóak, mi a valódi információt szeretnénk közzétenni, mert úgy gondoljuk, hogy ez lehetővé teszi az önök, a tagállamok, az állampolgárok számára, hogy jobban megértsék azt, hogy a dolgok hogy alakulnak. Ugye azt mondta, hogy minden perspektívába kell helyezni, ez helyes, ez alapvető fontosságú. Mert a stabil nem elég, azt mondta ön vagy hát a stabil, az a kiinduló ponttól függ, hogy ha valami stabilizálódott, hogy az jó, és attól is függ, hogy hova akarunk, hova tartunk. Ha az, hogy nem használtam egy színskálát, tehát valahol, valahol van egy kiinduló pont. Mi konkrét számadatokat adtunk, nem színskálát persze. De de meglátjuk a számadatok alapján, hogy hogyan, hova tartunk a jövőben és azt mondhatjuk, hogy miért stabilak a dolgok? Azért, mert a rendszerek 7 évig működnek. 7 éves időszakról van szó. És amíg az életékesek, akik a tagállami szintű végrehajtásért felelősek, amíg ezek a felelősök nem látják el teljes mértékben a felelősségi körüket, ha nem teszik meg, amit tenniük kell, és világosan megfogalmazta azt, hogy a kohézió esetében 58 a százalékban a hiba százalékok 58 százalékában több megállapítást tettünk. És ugye ön is említette, hogy a hiba, hibás helyzetek 58 százalékában a tagállamok korrigálhattak volna addig, amíg a rendszerek nem hatékonyan kerülnek az illetékesek által végrehajtásra, két szinten, a kohéző esetében ugye az tagállami szintről van szó elsősorban, egyfajta stabilitás alakul ki abban az értelemben, ahogy ön említette. A kohéziós eredmények nem stabilak, egy hiba százalék egy kicsit növekedett. De ha a fő szereplők viselkedése nem változik, van mit, nem kell radikálisan megváltoztatni a rendszert, be kell tartani a szabályokat. Itt van még mit tennie az illetékeseknek, az érinteteknek. Mondhatjuk, hogy a szabályok komplexek, lehet, hogy egyszerűbbek lehetnének a szabályok. Lehet, hogy korábban jobban kellett volna, vagy felhasználó barátabban kellett volna kidolgozni a rendszereket, szemet a biztos úr is említette ezt, ez egy másik dolog. Többet tehetünk most, de a jövőben még jobban lehetne teljesítenünk. Amikor a rendszereket megváltoztatjuk, ugye hát akkor nem azonnali a pozitív változás, időbe telik az új rendszer stabilizálódása. 2010-re nézünk vissza. 2010 és 2013 között van egy időszak. És még nem láttuk az összes előnyt, amivel rendelkeznünk kell. Tehát a korábban bevezetett új programok, új programelemek hatását még nem látjuk, hogy ez meg egy pár éve tart. 2010-ben készült az első olyan éves jelentés, amely már figyelembe vette az új rendszereket. Egy utolsó megjegyzés ezekről a bizonyos pénzügyi eszközökről. Azt gondolom, hogy az új pénzügyi konstrukciókról látom, hogy ma megnézi a rendeletjavaslatot, amely azzal foglalkozik, hogy a problémákat meg kell oldani. Az Európai Számvevő Szék eh, részéről Hát nagyon örülök, hogy az általunk felvetett problémára önök pont ma kerülnek megoldást. Láttam az önök napirendjében is. Hát gratulálni szeretnék a bizottságnak is ahhoz, hogy ennyire gyorsan reagált a nemrégiben felvetett javaslatunkra. Ha elfogadják, végre kell hajtani, persze. És azt kell mondjam, ha helyesen hajtják végre, megoldják a problémát ezek az eszközök. Erről már szóltam a rendszere kapcsán. Köszönöm szépen a támogatásukat. Köszönöm, hogy a pénzügyi válság kapcsán szólt az elszámoltathatósági hiányosságokról. Az európai intézmények, a szájból számvevőszék mindent megtesznek annak érdekében, hogy az európai stabilitási mechanizmus valóban olyan lehessen, hogy lehetővé teszi a közauditálást is, felül kell vizsgálnunk a Lisszaboni szerződést, a parlamenti felügyelet és sokkal nagyobb szerepet kell kapjon, garantálnunk kell, ami a felelősségi köröket illeti, a kockázatokat, pontosabban tehát a kockázatokat, Ugye a tagállamoknak az szükségben szenvedő tagállamoknak segítséget nyújtandó említésre kerültek eszközök, hát az éves beszámolóban szerepel erre vonatkozó információ, a kockázatokról is van szó, ami a kockázatokat illeti, ami a garancia alapot életi, ami a fizetési mérleg támogatási rendszert életi, és az eurózónán kívüli tagállamok támogatását, az európai stabilitási mechanizmust illeti. Ezek garanciákkal működnek, méghozzá az Európai Unió költségvetésből eredeztethető garanciákból, az európai stabilitási mechanizmussal foglalkozunk, ugye aktuális ez a kérdés. Ez viszont nem az európai költségvetés garantálja az európai stabilitási eszközt. A jövőben szerintem több gondolatunk lesz majd. The commission. Köszönöm. Biztos úr. Köszönöm szépen. Megköszönöm Fjellel úrnak a észrevételeit és a válaszomban arra a három dologra koncentrálok, amit ő kiemelt. Legalábbis így a kezdetben. A kohéziós politikában a legnagyobb gond, azt, gondok azt hiszem a tagállamokban jelentkeznek, ezt ő maga is elmondta, 58 az 58, 50, a hibák 58%-át az első kontroll szinten meg lehet állapítani, ez pedig tagállami szinten történik. Ez az első ellenőrzési szint, tehát nem elég hatékony. A bizottság sokat tesz azért, hogy ezen változtasson, például különböző képzéseket rendezünk azok számára, akik az ellenőrzést végzik. De hát itt eh, emberi tényezőkről van szó, az emberek eh, munkahelyet változtatnak, úgyhogy állandó fluxusról beszélhetünk a tagállamokban, hogyha új embereket vesznek föl ezen posztokra, akkor nyilvánvalóan képzésre van szükség, el kell nekik magyarázni, hogy mit jelent a kiadás, mit jelent a közbeszerzés, mit, mit jelentenek a projektek, hogy kell ellenőrizni, stb. stb. Ez tehát tagállami szinten megvalósítandó feladat, és azt gondolom, hogy a tagállamoknak igenis tenniük kell ezért. Megkérdezték, hogy 2010-ben melyik három tagállam teljesített a leggyengébben hiba szempontjából. 2010-re van, olyan, van három olyan tagállam, amely nyilvánvaló módon nagyobb hiba, hibával rendelkezett, mint, mint mások. Spanyolország, Olaszország és a Cseh köztársaság a hibák kétharmadáért ők felelősek, a számbevőszék által fölismert kohéziós politikai hibákról van szó. Összesen 16 tagállamot auditáltunk, és ez a három tagállam, Spanyolország, Olaszország és a Cseh Köztársaság teszi ki a hibát kétharmadát. Hét programot vizsgáltunk, illetve hát hét programban találtuk ezeket a hibákat, Úgyhogy nyilván együtt kell még működnünk ezen tagállamokkal, meg kell nézni, hogy hogyan lehetne javítani a helyzetem. Még egy dologra Szeretném felhívni a figyelmüket. A DG régió jelentéséről van szó. Október, 2011. október 5-i anyag ez. 2006-2009 hiba elemzés a kohéziós politikában, következtetések, illetve a jövő, ez a cím ennek a jelentésnek, és azt gondolom, hogy ezt komolyan kéne venni a tagállamokban. Nagyon szép táblázatok vannak benne, amelyek alapján látható, hogy egy-egy tagállamban mekkora, mennyi hibával dolgoztak. Spanyolországot, Olaszországot említettem, 2010-re a legtöbb hibát ők követték el, Egyébként ez nem csak 2010-ben volt így, hanem a 2006-2009-es években is. Uh, uh, Spanyolországban például a hibák Az összes hibákban, az összes hibák 31%-át Spanyolországban állították elő 2006-ban. Aztán rdf ben Olaszország szintén nagyon elő, előjárt hibákban, de az Egyesült Királyságról is elmondható, hogy 10%-os, a hibák 10%-át ők állították elő, vagy követték el ebben a vizsgált időszakban, úgyhogy lehet itt összehasonlítani. Nézzük például Lengyelországot, ami a strukturális alapok legnagyobb kedvezményezetje. Megnézzük itt a, hiba, a hibák arányát. A számbevőszék jelentés alapján a hiba az itt 0 százalék. Az Egyesült Királyságban, ahol is sokszorosan kevesebbet kapnak a struktúrális alapokból, itt a hibák aránya 10 százalék. Ott van aztán Spanyolország és Olaszország. Itt rendszerszerű probléma van. Ezzel mindenképp foglalkozni kell. Uh, Azt hiszem, hogy ezeknek a tagállamoknak is foglalkozni kell ezzel a kérdéssel. Nézzük a második felvetést. Az úgynevezett Financial Engineering Instruments kérdésben, a pénzügyi konstrukciók kérdése. Most ezen eszközök egyfajta egyfajta veszélyt jelentenek, kockázatot, hiszen maga a financial engineering szó is egyfajta kockázatot jelent. Ami a plusz információt jelenti, illeti, 2010-re nagyon nagy munkát végeztünk, és a tagállamok önkéntesen rendelkezésünkre bocsátottak számos plusz adatot, amit kértünk tőlük, és ezután pedig a jogszabályokat sikerült úgy módosítani, hogy a jövőben rendszeresen megkapjuk ezt a plusz információt, ezeket a plusz adatokat, és azt hiszem, hogy ezek alapján számos a számvevőszék által felvetett problémára megoldást találhatunk. Tehát már az idei mentesítési eljárás során. Elnök, elnézést. Még nagyon sokan szeretnének hozzászólni, úgyhogy kérem fogja rövidre. Ami a pénzügyi konstrukció adóitállás illeti, ezzel kapcsolatban egy nagyon komoly módszertani csomagot dolgoztunk ki, és a következő pénzügyi keretben fogjuk már ezt folyamatosan bevezetni. A pénzügyi konstrukciók esetében. Még egy dolog, Ami az EFSM-et illeti, Kaldéra úr említette, hogy a kiadásokkal ezen a területen a éves szám, könyvelése vannak kihatással, és ezt ugye a szembevőszék vizsgálja. Nos, a kiadások nem az EU-s büdzséből történnek, nem erről van szó. Tehát néha segítenie kell a tagállamokon, és egyetértek abban, hogy ezt a kérdést, ezt a területet még nagyon komoly vizsgálatnak kell alávetni, erre mindenképpen odafigyelünk majd a jövőben. Elnök, köszönöm szépen! Most pedig a képviselők fognak következni. El kell mondanom, hogy Kajdéra úrnak már kevesebb, mint egy órája van csak itt, mert utána sajtó értekezlet következik, vagy sajtótájékoztató. Kérem, hogy mindenki jelentkezzen, aki szeretne hozzászólni, eddig 8-an, 9-en iratkoztak fel a listára. Van-e még valaki, aki szeretne kérdezni? Jó, akkor lezárom a listát. Mindenkinek négy perce van. Utána pedig meghallgatjuk lezárásként a szembevőszék elnökének és a bizottságnak a válaszát. Gressle asszony következik, először négy perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Előre szeretném mondani, hogy sajnálatosnak tartjuk, hogy nincsen összehasonlíthatóság az idei és a tavaly év között. Ez nagy hiányosság ebben a jelentésben, és azt vártuk volna, hogy összehasonlítható adatokat és területeket látunk itt leírva, mert tulajdonképpen olyan a benyomás az embernek, mint hogy ezt direkt csinálták volna, hogy ne lehessen őket összehasonlítani, és ilyen értelemben aztán különösen nagy a hiba százalék, és nem tudjuk, hogy a kohézióra vonatkozóan mekkora a hiba százalék, és az energiára, transportra, közlekedésre vonatkozóan. Mert ugye különböző management típusok vannak, ugye shared és direct management, és ezeket itt összemossák, úgyhogy nem tetszik ez nekünk így, és jó lett volna, hogyha ezzel kapcsolatban a számvevőszék további adatokat is biztosított volna, de lehet, hogy ez az a jó együttműködés, amit a bizottság biztos dicsér, a számvevőszék és a bizottság között. Tehát a rossz híreket nem szabad eltusolni, szeretnénk ezeket is tudni. További szomorú hír, hogy a pénzügyi konstrukciók azokkal kapcsolatban, amit hallottunk, nem elegendő itt kicsi módosítás. Miért nem kezdte el már a jogalap alapján, a strukturális alapok alapján a szemvőszék és a bizottság, főleg a bizottság a tagállamokat ösztönözni, hogy lépjenek valamit. Mert a pénzügyi konstrukciók biztos úr, egyszerűen nem, is, nem igaz az, amit mond, hogy, hogy, hogy a költségvetési rendeletnek ne lenne erre vonatkozó fejezete, igenis lehet ezeket ellenőrizni, és lehet jobban ellenőrizni őket. A financial engineering ugye kreativitásról szól, de ezt lehet jól és rosszan is, rossz értelemben is venni, de strukturális alapokra vonatkozóan 127 pénzügyi konstrukciót, 137 pénzügyi konstrukciót találtak ki. bírja ezeket ellenőrizni, összefogni? Erre a számvevőszéknek van részletes adata? Hogy ezek hogy működnek? Harmadik pontom hogy oda kéne figyelni. A szemvevőszék ugyanis megint csak nem teljesítette a szemvevőszék, hogy megnevezni azokat a tagállamokat, amelyek bizonyos területeken ö, nagyokat vétkeznek. Mindig csak tagállamokról van szó, ö, és frusztrál engem az, hogy összemossák a tagállamokat, azt mondják, hogy a tagállamok. Nem igaz. Egyes tagállamok nagyon csúnyán csinálják a dolgaikat, egyesek meg nagyon jól. Tehát kérem, követelem, hogy tudjuk már meg, hogy az egyes területeken mely tagállamokat illetheti kritika. Nem mossuk őket össze. Fontos számomra az is, hogy a számvevőszék ezeket a tagállamokra lebontott információkat is közölje velünk. mert többször a mentesítés jelentéseinkben kértük ezt, és mindig, eddig, mindig hiába negyedik kérdésem pedig a kül, kül, külső fellépésekre vonatkozik. Ugye 1,7%-os hibaarányról van szó, ehhez lehetne gratulálni. Vannak ugye Mali, meg egyéb harmadik országok, amelyek ugyanolyan hibarányon működnek, mint mi állítólag. Nos, én ezt egyszerűen nem hiszem el. Tehát itt arról van szó, hogy annyira nincs ezekben egyes országokban egyáltalán jogállamiság, hogy nincs mi alapján mérni a jogszerűséget. Tehát nem egyszerűen csak azért jó ez az arány, mert nincs mi alapján mérni azt. Költségvetés támogatást adunk országoknak, és azt mondjuk, hogy pápá pénz, mert világos, hogy egyes országokban ezeket nem is tudják, nem is képesek, még ha akarnák se korrektül elszámolni. Ezek tehát a kérdéseim. Pontosan a négy percet Deszla asszony. Akkor Gájer úr kap most szót. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Keldér elnök úr, tisztelt biztos úr. Először is köszönöm önöknek a kiváló munkát, amelyet elvégeztek. Olyan anyagról van itt szó, amelyel lehet dolgozni a következő hónapok során. Nagy élvezet lesz a számunkra és megnézzük, hogy a parlament az önök által kimutatott hibákra hogyan reagál majd. A hiba arányok ö, bemutatási módszerével én egyetértek. Ö, régen a, a színek lehet, hogy plakatívabbak voltak, de most pontosabbak a számok, ennek örülök, és Félner úrral együtt ugyanazt gondolom, mint ő, hogy eredmény, hogy végre van összesített hiba kvóta, mert ez egy referencia érték, amivel lehet dolgozni, amivel lehet mérni a bizottság és a tagállamok munkáját. Tehát először végre vállalják ennek a számnak a kikalkulálását, mert eddig sok ö, kifogással kiúzta magát a bizottság az elszámolhatatlanság alól. Ezek az idők tehát most véget értek, mert van referencia szám. A meghallgatások során erről sok szó volt. Hasonló a kritikám Veszlászlónyhoz a tőke felosztással kapcsolatban. Nagyon nehéz itt a kérdés, mert az ágazatok nem hasonlíthatók össze egymással, másképp vannak összevonva tavaly, mint idén, tehát így összevethetetlenek, és azért van több zöld az oszlopában Félner kolléga, mert ezt így csinálták. Ez nem egy objektív és összehasonlítható zöldség, ha már beszélhetünk így módon. Örülök annak azonban, hogy a hibarány a, a határérték alá csökkent állítólag, de azért a kohézióval kapcsolatban nagy fenntartásaim vannak. A regionális politikai bizottság tagjával beszéltem. Ö, ö, nagyon jól ismerjük egymást, szinte szomszédok vagyunk, és nagy bizalommal viseltetünk egymás iránt ezzel a kollégával, és ő is rámutatott arra, hogy a programozási időszakra kimutatott hiba arány fluktuál. Ez, ezt én értem, hogy ez megmagyarázható, de hogy a fluktuáció 5%-os volt, most pedig úgy tűnik, hogy 7,7%-os a fluktuáció, és ez mivel felfele megy, ezért várhatóan még nem is a maximális érték. Tehát emiatt aggódom, felfele mutat a görbe, és ezért kérnem kell a bizottságot arra, hogy azon van a tagállamokban, amelyeket most már a bizottság is kimondott, igenis komolyan járjon utána annak, hogy ez miért van így, és milyen intézkedésekre lenne szükség. Számomra nagyon fontos, hogy a nemzeti DASZok mennyire megbízhatóak, maguk a megbízhatósági jelentések, és a költségvetési rendelet alapján itt valamit a tagállamoknak is kellene tenniük. Egyébként ez a tagállamok többségének érdekét szolgálná, mert egyesek ugye mások kárára követik el ezt a sok hibát. Ami pedig a financial engineeringet illeti, a pénzügyi konstrukciókat ezekről beszélni kell, de a parlament szempontjából nekünk arra is oda kell figyelni, hogy a parlament által támasztott követelmények nehogy ugye zsákutcába vezessenek minket, mert a mi bizottságunk állásfoglalásától is függ a regionális bizottsággal együtt, hogy a financial engineering et hogy mérjük. Ugyanis kezdek már szívramot kapni, amikor látom, hogy hogy minden egyes konstrukció kapcsán teljesen más jogalapra építenek, és egy gépvásárlás és egy városépítési projekt ugyanúgy kezelendők ugyanakkor. Tehát áttekintetetlen számomra enne, ezeknek a jogalapja és az róluk ö, ö, megkapható információ, tehát a komplex és az egyszerű projektek összehasonlíthatóságával is baj van. Köszönöm szépen! Most Hacimaka kiszúrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, Keldére úr, és köszönjük Fjellner úrnak is a jelentéseket. Jó hír, egyes területek jól működnek, például a mezőgazdaság területén, ennek örülök, ezt üdvözlöm, hogy legalábbis megmaradtak, vagy kicsit javultak a tavalyihoz képest ezek a területek. Ugyanakkor állítólag a kohéziónál további romlás várható, és ez aggaszt minket. 2009 és 2010 között is romlás következett be, és 49%-os a hiba arány, tehát a kifizetések fele ö, hibás, ez nagyon-nagyon rossz hír. Itt a tagállamok működését vonja egyáltalán kétségbe ez az óriási arány és ezért Semeta biztos úrnak köszönöm, hogy megmerte nevezni a tagállamokat, végre kimondta őket. Ez egy új politika, a számövőszék egy kicsit még ennél visszafogotta volt, de végre Semeta biztos kimondta a tagállamok nevét, amelyekről szó van, sőt, ezt le is írta a munkanyagban. 2006 és 2009 között nem csak a tagállamokat nevezi meg, hanem konkrétan hozzájuk köthetően, hogy mely területeken milyen hibákat követnek el. És miért nem hajlandó mondjuk Olaszország, Spanyolország, mondjuk Lengyelországtól tanulni, Lengyelország példaértékű. És végre ezt ki lehet most már mondani. És a partnerségi, partnerségi politikán belül, a régiókat összekötő politikán belül igenis rá lehetne venni a tagállamokat, hogy tessenek egymástól tanulni, tessék követni a jó példát, és el csökkenteni a hibarányt. Ami a a kifizetések leállítását illeti, ugye 2,6 milliárd eurót fagyasztottak be, ez, ez is egy jó kis eszköz, ezzel a tagállamokat lehet fegyelmezni. Azok a különösen gyakran visszaeső bűnözők kapjanak büntetést, akik nem hajlandók tovább lépni. Ez egy jó eszköz, jó intézkedés, és a parlament mögött áll. Köszönöm, hogy végre a minyomásunkra keményebbek lettek a parlament az éves tevékenységi bejelentések részletes pénzügyi korrekciókra vonatkozó adatait is üdvözli. Az értékelést is nemzeti szinten elvégezték. A naming and shaming végre gyakorlattá vált, ezt üdvözlöm. És a 2010-es zárásra vonatkozóan ugye a pénzügyi korrekciókat részletesen közlik, és azt is közlik, hogy mennyi volt a tagállami visszafizetések aránya, de itt is van még hiányosság, mert egy ország itt hiányzik, és ez megint csak Spanyolország. Az értékelése vagy jelentések, vagy ahogy a, a, a bizottság hatékonyságnak értékelése, nyolcadik új fejezet, ez lehetett volna pozitívabb, de jó, hogy egyáltalán létezik, és egy kicsit kiózanító, amit itt olvas az ember, mert kiderül ebből, hogy nem csak a hibák elkerülése területén nincs kellő gondosság, hanem a célok elérése területén is, és a, a hatékonyság, a gazdaságosság és takarékosság elvei nem érvényesülnek. Ez a pénzügyi válság tükrében, amikor az adófizetők ugye ö, szeretnék tudni, hogy mi van, nos, ez szomorú hír, amikor a gazdaságosság és a célszerűség eredményesség tekintetében mind-mind elmaradás mutatkozik. Tehát itt a bizottságnak javul, javítani kell a performanciáját. Ami a pénzügyi konstrukciókat illeti, örülök annak, hogy ezekről most szó van egyáltalán, mert ez egy egyre nagyobb táguló terület, és erre hangsúlyt kell helyezni. Köszönöm szépen. Most pedig Stász kapja meg a szót. <clears throat> Köszönöm szépen, elnök úr. Káldera úrnak és minden szembevőszéki kollégának köszönöm a munkájukat. Nagyon sok munkát végeztek, pokalian nehéz feladat, kiváltképpen, ha belegondolunk, hogy mennyi idejük volt arra, hogy ezt a jelentést elkészítsék, nagyon rövid idő alatt kell igen sok mindent megtenniük, nagyon sokat kell elemezniük, nem gondolom, hogy most alkalmas idő van arra, hogy részletesen bele bonyolódjunk több kérdésbe. Itt egy politikai vitáról van szó szerintem. Amikor egy stabil helyzetről hallok, hát égnek áll a hajam. Stabil, őszintén, hát én nem tudom, hogy mi lenne stabil. Hát mondhatjuk, hogy nyugalom van, minden egy kicsit olyan, mint volt. De hát szerintem lehet, hogy a vihar előtti csöndről van most szó. De hát amit itt látunk, az ugye tele van problémával. A folyamatok egyharmada hibás, tavaly egy negyede volt a folyamatoknak hibás, ami a közlekedés, kohézió, ott 40,6 milliárd euróról van szó. X százalékos hiba arány, nem 50%-os hiba arány eh, javítja ki magát a hozzászóló. A 7 és 7,7%-os hiba arány sem fogadható el. 2010-ben egy olyan helyzet alakul ki, amely a bizottságot illeti. Nos, hát arra kell gondolnunk, hogy a bizottság első évében februárban áll csak össze az új bizottság, tehát nem volt olyan sok idejük, de azt hiszem, hogy nagyon figyelmez, nagy figyelmeztetésnek tekinthető a 2010-es jelentés, mert előrevetíti a 2011-es év kockázatait. Ami a mentesítést illeti, ugye a második Barózó Bizottság lesz felelős az egész pénzügyi évért 2012-ben, 2011 ben pontosabban, tehát ugye egy vállalatnál is a vezérigazgatónak a részvényesekkel szembe kell nézni, és el kell mondani, hogy ez is ez a helyzet. Hát én nem szeretnék egy ilyen vállalat vezérigazgatója lenni, akinek ilyen rossz információk, vagy ilyen rossz hírrel kell szolgálnia. Itt most ezt a párhuzamot a bizottság kapcsán kívánta megfogalmazni. Nos, hát nagyon fontos, hogy Kádere úrral, a szembevőszékkel, a bizottság állandó párbeszédet folytasson. Reménykedünk el abban, hogy a kötelezően megállapodott dolgok, ahogy ezt Kacimákákész úr is említette, tehát amikor mindenki kötelezett, kötelezettséget vállal valamire, hát reméljük, hogy mégiscsak elérjük azt, hogy ezt a mentesítést nyugodtan megadhassuk. A második probléma a tanács, de ez sem új hír, Fielner kolléga, helyesen mutatott rá arra a bekezdés, ahol az szerepel, hogy a tanácsnak a kohéziós politika és az információs politika területén az esetek 58%-ában a tanácsnak lett volna lehetősége korrigálni a hibákat. El lehetett volna kerülni az esetek 58%-ában. El lehetett volna kerülni a hibákat. Spanyolország, Olaszország, Csehország adja a hibák kétharmadát? Három tagállam adja a hibák kétharmadát? Hát ez igen súlyos probléma. Az ember nem tudja könnyű szívvel megadni a mentesítést. Tehát nem tudom, hogy miért ennyire konok a tanács, és miért ragaszkodik az álláspontjához, miért nem mozdul el. Meg kell értenünk, hogy nem tartható a közvéleménye szemben sem ez az álláspont. Sok pénzről van szó, nehéz időket élünk, a tanácsnak igazán most már fel kellene vállalni a felelősségét. Nem megyek bele technikai kérdésekbe, örülök annak, hogy Fjellner kolléga úr konkrétan a 14.32 és 14.36 közötti bekezdésről szólt, a pénzügyi konstrukciókról, azt gondolom, hogy először van lehetőség arra, hogy a számbevőszék jelentésébe ennyire részletesen megjegyzéseket fogalmazzanak meg ezen pénzügyi konstrukciókkal szemben kapcsolatban. A bizottság ugye részben adott válaszokat, ezt mondta Fjellner úr, elhangzott az is, hogy további ellenőrzéseket kell majd végrehajtanunk. Elnök úr, kérem, tessék most már zárni gondolatait, a hozzászóló. Igen, a bizottság azt mondja, hogy fog kiegészítő ellenőrzéseket végrehajtani. A 36-osban az szerepel, hogy teszteket, ellenőrzéseket fogunk végrehajtani. Biztos, hogy most önnek nem kell erre reagálnia, de hát eh, nekünk nagyon fontos a mentesítés szempontjából, hogy önök ezt időben hogy képzelik el ezt a kiegészítő ellenőrzést. Kérem szépen, ne 2015-ről beszéljen elnök. Igen, hosszú volt az utolsó mondat a kedves kolléga, mondja az elnök. Andreas asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen az Európai Számvevőszéknek a jelentést, a munkát. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek is, nagyon is világos konklúzióit, nagyon sok mindennel egyet is értek. Először is szeretnék az előfinanszírozásról és a pénzügyi eszközökről szóló fejezetről szólni. A bizottság eh, a 2009-es éves beszámolása kapcsolatban korrektív nyilatkozatot tett. Ezek mind bekerültek a, az aktívákba. Nos, a kérdés az ugye az a beszámoló megbízhatósága. A korábbi években mennyire volt megbízható a pénzügyi beszámolás? Mi a kiadást az alapján ítéltük meg, hogy az auditorok kidolgoztak egy hiba százalékot de az Európai Számvevőszék sok esetben igazából nem tudott meghatározni hiba százalékot, mert nem volt minden információ adott. Most mi reméljük, hogy megbízhatóak a pénzügyi jelentések. Az a baj, hogy bizonyos kategóriákat összekevertek. Az előfinanszírozás az Európai Unió esetében 50%-ot tesz ki a, az aktívák esetében. És ennek jelentős hatással kell rendelkeznie a pénzügyi beszámolók megbízhatóságára vonatkozóan. Ahogy a számövőszék említette, több helyen merült fel bírálat az elszámolásokkal kapcsolatban. De a számvevőszék nem mondja azt, hogy a hibák miatt a pénzügyi beszámolók nem még megbízhatóak. A költségvetés egyharmadát teszik ki a hóziós alapok, és 50%-os a hiba százalék. A minták 50%-a hibás. De az Európai Számvevőszék nem mondja el nekünk azt, hogy milyen hibáról van szó, mi az anyagi hiba, mi a lényege a hibának, mi a materiális hiba. Aztán igazából arról is beszélünk, hogy csalás, mikor számít egy hiba csalásnak. Az Európai Számvevőszék eh, nem mondja ki, hogy milyen hibákról van szó. Nagyon nehéz így felmérnünk az egyes hibák jelentőségét. A másik dolog, amely eh, az idei beszámolóban szerepel, és nagyon fontos az az, hogy különbséget teszünk a pénzügyi korrekciók és a behajtás között. Nagyon sok ember nem tudja, mi a különbség a behajtás, a követelések behajtása és a korrekció között. A behajtás azt jelenti, hogy ezeket a kedvezményezektől visszakövetelünk pénzösszegeket. A pénzügyi korrekció sokszor többe kerül az adófizető számára. Nagyon jó az, ha az emberek tudják ezt a különbséget. Nem tudjuk, hogy a pénzügyi korrekció mértéke mekkora, nem tudjuk, hogy pontosan milyen százalékról beszélünk. Azt gondolom, hogy fontos az, hogy legyenek pénzügyi korrekciók és legyen a követelések behajtása, de preventívabb fellépése van szükség, hogy ne következzenek be ezek a hibák. A prevenció akkor kezdődik, amikor kifizeti a bizottság az összegeket. Nagyon könnyű a tagállamokat hibáztatni, de ne felejtjük, hogy nem a tagállamok teszik a pénzt az Európai Unióba, az adófizetők fizetik ezt a pénzt be a közösbe. És őszintén ezeknek az embereknek mindegy, hogy Írország, Spanyolország, Olaszország, Franciaország, azt szeretnék, hogy a pénz jól költsék el és valakinek felelősséget kell vállalnia azért, hogy garantálja azt, hogy a pénz a helyes, tehát a megfelelő címzethez kerül. Ha nincsen felelősség, elnök kérem zárja a gondolatait, hozzászóló igen, azt mondanám, szeresképpen nagyon fontos a válság fényében, a válság fényében azt szeretném megkérdezni, hogy hol van az a 60 milliárd euró, amelyet Görögországnak kifizetünk. Ez nem szerepel a jelentésben. 60 milliárd eurót kapott Görögország mm, azóta, hogy beléptek az eurozónába, 130 milliárdot kapott Spanyolország, 80 milliárdot Olaszország, ez nem szerepel a jelentésben. Pedig ez nagyon fontos, mert mi ott azért vagyunk ebben a helyzetben, mert ezek a pénzek kifizetésre kerültek. Elnök, most megadom a következő hozzászólóknak a szót. A jele asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani a szembevőszéknek. Gratulálok a jelentéshez, amelyet évente elő készít. Azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy javulásról lehet beszámolni az átláthatóság területén, nagyon fontos, hogy javulunk-e, hogy pozitívan, pozitív felemének alakulnak ki, ki a költségvetés minden kiadási tételénél. Fontos a trend is. Köszönöm szépen azt is, hogy kiderül a jelentésből az, hogy mi milyen összegekről van szó, milyen hibaszázalékról. Örülök, hogy rámutattak a problémákra is. Még valamit mondanék. A jelentéstevőnek is köszönet jár, köszönöm szépen a részletes hozzászólást. Ugye a bizalom visszaszerzésről van szó, ezek a pénzügyi konstrukciók talán ehhez hozzájárulnak, ami a mentesítést illeti. Nehéz időkben, nem csak az Európai Unióban, hanem a tagállamokban, Írországban megállapításra került, hogy vannak különbségek 3 millió vagy 45 millió Németországban, hát ez nem hiszem, hogy a bizalom építés célját szolgálja. De mint említettem, látnunk kell azt is, hogy szükség van-e olyan számvevő székekre, amelyek Hát a tagállamok nem feltétlenül arról tanúskodnak, hogy odafigyelnek arra, hogy mi történik az adófizető pénzével. Azt hiszem, ebben a szempontból ez végül is előrelépést jelent. Azt szeretném kérdezni a számvevőszéktől a kohézió energia témában, hogy és erre utalt ugye beszédében a szervezék elnök is. Tehát azt szeretném kérdezni, hogy, hogy továbbra is a közös felelősség területében tartozik-e az a kohézió, ugyanúgy, mint az energia és a közlekedés, hiszen ezeket a területeket sokkal inkább a bizottság, ezek a területek sokkal inkább a bizottsághoz tartoznak, kevésbé a tagállamokhoz. Kérdésem, hogy hogyan gondolják ezt kezelni jövőben, aztán ott van a kohézió. Ez, ez, ez a terület egy kicsit aggasztó, mert látható, hogy a hibák aránya megrövekedett. Itt az a kérdésem, hogy a bizottság ellenőrzése alá tartozó részekben hogyan kívánja azt elérni, hogy a tagállamok ne költsék el a kiutalandó pénzösszegeket, mielőtt azokat még megkapnák. Aztán kutatási kérdések, erről nem nagyon volt szó. A, itt 39 százalék volt a hibarány, ez még a mezőgazdaságot is megelőzte ezzel a hihetetlenül nagy hiba arányjal. Egyébként a kohéziós politika és a kutatási politika számos kérdésben, vagy számos témában hasonló. Aztán független auditorok kérdése. Ez az úgynevezett modernség egyik előfeltétele. Feladatuk hogy a bizottsági vagy tagállami szempontból ellenőrizzék a, ellenőrizzék a helyzetet. 33 példa, mintát vettek, és ebből 27-ben találtak ezek a független auditorok hibát. Ez egy elég aggasztó számadat. Most, amikor a válságból próbálunk kilábalni, és ilyen nagy hibaarányjal dolgozunk, hát ez elfogadhatatlan. Mindjárt a végére érlek, és az előbb is említett az elnök úr néhány szervezetet, amivel kapcsolatban nem nagyon tudtam, hogy miről van szó. Aztán a bizottság felé. Elnök, kérem, hogy fejezze be. Mindjárt, mindjárt befejezem. De egy fontos kérdést még hadd intézek a bizottság felé. Biztos úr, ismertette Lengyelország helyzetét, hogy itt a 2006-2009-es időszakban nulla hibát találtak. Kérdezném, hogy mi a helyzet, össze lehet-e hasonlítani ezt Olaszországgal, Spanyolországgal és az Egyesült Királysággal? Még egy dolog. A, külső, a külügyi szolgálat adminisztratív költségeinek mi a, költségeivel mi a helyzet? Az elnök félbeszakítja a hozzászólót. Ezért a kérdésért, tehát a külügyi szolgálatért is a bizottság a felelős Makovei asszony következik. Um, köszönöm szépen. Az Európai Ügynökség 2010-es mentesítésének én vagyok a jelentéstevő, úgyhogy először is erről szeretnék beszélni. A különböző ügynökségek esetében elküldtem már az éves jelentést a számvevőszég. Ezzel kapcsolatban az első megjegyzésem az lenne, hogy a legtöbb esetben ez, az, ez azt jelenti, hogy a legtöbb ügynökség esetén a szemvevőszék semmilyen megjegyzés nem fűzött a, a beszerzés, az emberi erőforrások és a menedzsment kérdéseket, tehát semmiféle megjegyzése nincsen a szembevőszéknek. Elég nehéz így vizsgálódni. Mit mentesítést próbálunk adni, hogyha nincs meg az ezzel kapcsolatos információ, hogy adjuk meg a mentesítést. A tavalyi jelentésben voltak ilyen ügynökséget ér, érintő ö, megjegyzések a költségvetést érintő kérdésekben, a beszerzést illető kérdésekben, akkor kértünk egyébként kiegészítést, és ennek mi az eredménye, hogy idén semmilyen információt nem kaptuk, vagy ha kaptunk, akkor kevesebb információt. Kérdésem, hogy miért van ez így? Miért kell nekünk ezt külön kérni? minden egyes ügynökség esetében. Második kérdésem. Ez a benchmarking jelentéshez kapcsolódik, illetve az EU-s ügynökségekben az összeférhetetlenség kérdését. Mikor fogjuk ezeket a jelentéseket megkapni? Remélem a benchmarking jelentést még idén, a másikat pedig összeférhetetlenség kérdését. Remélem, hogy még február előtt. Legalább ez volt a terv. Remélem ezt sikerül betartani. A harmadik dolog. Egy különleges jelentésre lenne szükségünk az európai ügynökségek racionalizásáról és egyszerűsítéséről. Elnök, köszönöm. Thank you, Mr. Chairman, and thank you. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm Kádéra úr, a jelentés és bemutatást. Um, Commissioner uh, Shemeta, for your first... És köszönjük szépen Semeta úrnak első válaszait. Az utóbbi években Caldera úrat többször kértem, hogy figyeljen oda az EU kiadások uh, hatékonyságára, és elégedett vagyok azzal, hogy most bekerült a szövegbe a nyolcadik fejezet, amikor a számövőszék először számol be arról, hogy mit tettünk végre az európai pénzeket. A, a nyolcadik fejezettel kapcsolatban ö, talán ki is lehetne bővíteni ezt, és meglepett, hogy ez az eljárási válaszok az Európai Bizottság részéről az egyes nyolcadik fejezetben található alfejezetekről kiadások hatékonyságáról, inkább politikai szempontból vizsgálandók, és nem annyira érdekes itt az, hogy most a bizottságot a, pén- a költségvetési rendelet köti arra, hogy ezt megvizsgálja vagy sem. Abban azonban a bizottságnak igaza van, hogy a probléma része valóban a tagállamoknál gyökerezik, és az információt ők maguk sem adják ki kellőképpen, hogy mit csináltak az európai pénzekkel, és ezt jelentősen javítani kellene. Ez a második gondolatra viszállt engem, hogy mi is a tagállamok szerepe. Szerintem nem szabad elkövetni azt a hibát, hogy új eljárásokat, új metódusokat találunk ki megint. Mert a tagállamok szerepe egyszerűen a politikai akarat alapján fogalmazódik meg, nem az eljárásoktól függ. Tehát egyszerűen egyes tagállamoknál a politikai akarat hiányát látjuk, és ne akarjuk ezt elkenni azzal, hogy most új szabályokat találunk ki. Persze a probléma minden szinten jelen van. A, a tagállamokban sajnos a nemzeti parlamentek sem annyira érdeklődnek az iránt, hogy az, az európai pénzeket hogyan költik el. Ők csak abban érdekeltek, hogy jöjjön a pénz. Ez az első probléma. A nemzeti számvevőszékeknek pedig nincsen eszközük igazán arra, hogy az európai kiadásokat vizsgálják, mert ezek a tagállami költségvetéshez képest egyrészt ugye kis összegek, másrészt ez az európai szemüvőszék kompetenciája. És a tagállamok között nincsen együttműködés. Nem szeretnek ö, magukról beszélni, inkább egymás hibáiról beszélnek szívesen, de a sajátjukról nem nagyon. Tehát a tanácson belül is ezeket igyekszenek eltusolni. És Európában így gyakorlatilag lehetetlenné vált a tagállamok felelősségéről beszélni, ugyanis el tudnak bújni a tanács mögött, ha egyáltalán elmennek a tanács ülésekre, és ott soha nincs egyes tagállamokról szó, mert nem illendő ez. Tehát nagyon támogatom azt, hogy a nemzeti pénzügyminisztereket hívjuk meg ide, hogy magyarázzák meg nekünk, hogy mit csinálnak az európai pénzekkel. De az a tény, hogy nem is válaszolnak az ön levelére, ez el is mondja, hogy mit gondolnak a dologról. És itt egy másik problémára is utalnék. Caldera urat is kérdezem, és a biztos urat is, hogy hajlandók-e közös meghallgatást tartani esetleg az Európai Parlamenttel, ahova aztán a három intézmény együtt hívná meg a nemzeti pénzügyminisztereket, és ott nyilvánosan megkérdeznénk őket, hogy mit csinálnak az európai pénzekkel. Ilyenfajta átláthatóságra lenne szükség, csak így lehet ezzel a problémával ö, foglalkozni, és akkor nem mindig Európa egészét szidnák, amikor kiderülne, hogy az európai ö, pénzköltés hatékonytalansága egyes tagállamokon múlik főleg. Itala úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm Caldera úrnak a beszámolót. Ö, az a bajom, hogy a kohéziós politikával kapcsolatban nem látunk világosan. Tetszenek ezek a színezett oszlapok, mondom Fjellner úrnak, és ez alapján lenne egy kérdésem. Évek óta vitázunk egy kérdésről, a jobb szabályozás, a jobb együttműködés, a jobb follow-up ügyéről, és semmi nem változott. Sok év után sem. Ezen ügyek tekintetében. És ha megvizsgáljuk, hogy ez miért van így, és hogy miért piros itt ez az oszlop ugyanannyira piros, mint tavaly, vagy nem azelőtt, udvariasan kérdezem, hogy mi ennek az oka, és mit lehetne tenni a piros rész csökkentésére. Utolsó felszólón következik Cseneki úr. Köszönöm szépen elnök úr a szót. Azt mondhatná az ember, hogy újra meg újra beleesünk ugyanabba a csapdába. Amikor évente meghallgatjuk a szemvőszék jelentését, akkor sietnünk kell, mert sajtótájékoztatót tart a szemvőszék elnöke. Minden évben korlátozott az erre a témára fordítható idő és a vitára fordítható idő. Én nem értek egyet a szemvőszék elégedettségével és önelégültségével sem, mert szerintem túlzó azok a pozitív kijelentések, amelyeket itt leírnak. A válság idején az európai polgárok bizalmatlansága közepette egyszerűen nem igaz az, hogy itt pozitívumokról lehetne beszámolni az európai intézményeknek is bőven van sara, ugyanis nincs kellő erő bennük az ellenőrzésben. Nem is akarnak igazán ellenőrizni, nem jól ellenőriznek, és nem vagyunk elég szigorúak még mindig. Tehát legfőbb baj szerintem az ellenőrzés hiánya és gyengesége, és emiatt is kár éri az európai adófizetőt, illetve hát így az európai intézmények hír, hírét is. Ezért Andrásen asszony értek egyet, hogy a görögországi megsegítés struktúrájáról is beszélni kéne, ami ugye kívül esik a szemvőszégi jelentés körén. Görögország olyan ország, amely az európai, nem, a világ negyedik legnagyobb importőre És ebből a szempontból is meg kéne vizsgálni, hogy mi mennyi pénzt adunk Görögországnak, a GDP-jének a több mint 4%-át fegyverre költi el Görögország. Ez európai rekord, és mondom, világszinten is negyedik. Tehát, és a 0%-os lengyelországi hiba arány lehet, hogy stimmel, de a lengyelországi hangulatnak valahogy ez nem felel meg, mert folyamatosan tudjuk <laughs> Lengyelországban, hogy nagyon sok hiba van az európai pénzek elszámolásával, Tehát nem értem ezt, hogy mi magunk jobban látjuk a saját hibáinkat, mint Európa. Nyilván a szemvőszék objektív adatokkal dolgozik, lehet, hogy akkor ezek a hírek csak híresztelések és hamisak, de nem értem ezt az ellentmondást. Vagy pedig sikerült Lengyelországnak átejteni a számvevőszéket, mint ahogy annak idején Görögországnak is, amikor nem, néhány évvel ezelőtt ugye Görögország azt eljutott, hogy minden szabálynak megfelel. Tehát nem látom, nem tudom ezt másképp feloldani ezt a különbséget. Végül pedig el szeretném mondani, hogy vannak igazságok, féligazságok és hazugságok. A statisztikák mindig ilyenek, hogy bárhogy lehet őket interpretálni. Gressler asszonynal értek együtt, amikor azt mondja, hogy az elszámolások, a támogatások elszámolása különösen harmadik ország, harmadik világbeli afrikai országok tekintetében egyszerűen értelmezhetetlen, mert az valahogy vicc, hogy mondjuk Malinak a hiba aránya jobb, mint az Európai Uniós, tehát <laughs> ennyi szóval ez kétséges számomra. Köszönöm szépen. Akkor most megadom a számbevőszék elnökének, Kaldera úrnak a szót, aztán a bizottságnak, hogy, és végül pedig az előadónak, hogy foglalják össze a vita tanulságait. Köszönöm szépen, elnök úr! hálás vagyok a sok kérdésért. Nem tudom, hogy mindet meg tudom-e majd válaszolni, már csak a rendelkezésre álló idő keret miatt is. Egy biztos fontos, hogy ne felejtsük el, hogy a számvevőszék auditja az Európai Unió költségvetésére vonatkozik. Annak bevételi és kiadási oldalára arra, hogy hogyan hajtotta végre a bizottság a költségvetést, és a szerződések értelmében a bizottság felelős a költségvetés végrehajtásáért, és a mentesítés megint csak a szerződések alapján, ez alapján kell megadni a bizottságnak. A tagállamoknak a szerződések szerint ugyanakkor az a kötelezettségük, hogy a szerződés végrehajtásában együttműködjenek a bizottsággal. Tehát ezt a keretképpen mondom a vita értelmezéséhez. Ugyanamikor kérik a számvevőszéket, hogy nevezze meg a bűnös tagállamokat, akkor tudni kell önöknek azt is, hogy a számvevő szék jelentése a költségvetés végrehajtásáról nem a tagállamokról szól. Az Európai Bizottság feladata az, hogy felügyelje a tagállami végrehajtást a shared management és egyéb területeken, a, hogy a tagállamok elvégzik-e a házi feladataikat, és végrehajtják-e az európai költségvetésből rájuk háruló szabályokat. Tehát és nem csak a számvevőszéki jelentés egyes kijelentéseire vonatkozóan mintaszerűen kell kimutatniuk, hogy miről van szó, hiszen mi, amikor vizsgáljuk a költségvetés végrehajtását, akkor mintákat veszünk, de az egészért a bizottság felelős minden tagállam, minden programja tekintetében. Tehát a bizottságnak a dolga az, hogy önöknek elmondja, vagy a polgárok felé elmondja, hogy az egészre vonatkozóan mi a kép. Mi mintákat veszünk, és az alapján becsléseket, illetve számításokat végzünk. A külön jelentések kell persze a számvevőszék ehhez hozzájárul, és az önök szakbizottságának is ad információt, és igyekszünk is konkrét gyakorlatias információkat is adni, és ezekben tagállamokról is szó van. De jelenleg a kényes időszakban, ha most mi a szemvőszéknél egyes tagállamokat saját hatáskörben nyilvánosan kipécéznénk, az nem biztos, hogy jót tenne az egésznek. Tehát mi megpróbálunk nagyon arra odafigyelni, hogy mennyire voltunk hatékonyak a saját költségvetési eszközeink elköltésével. De nem dolgunk az egyes tagállamok we cannot compare from year to year. This is grassland. Kipellengérezése. És valóban nekünk nem tudunk bizonyos, nem tudunk bizonyos dolgokat valóban összehasonlítani. De tudunk önöknek az összehasonlításhoz sok-sok adatot szolgáltatni és megállapítást. Ö, és mi azt azért tudjuk garantálni, hogy öt év távlatában például a költségvetés elköltési hatékonyságára vonatkozóan összehasonlítható adatok álljanak rendelkezésre. A mezőgazdaság, a kutatás és egyéb fejezetek tekintetében azonban a bizottság, az energia közlekedés tekintetében, amelyeket ugye most a kohéziós soroltak, felelősnek. Mi nem változtathatjuk ezt meg. A 24-es pontban az egyes függelékben pontosan látható, hogy mennyi tranzakció történt energia és közlekedés tekintetében, hány tranzakciót auditáltunk, és hány volt összesen, és ennek milyen hatása van az egész ö, hiba érték számításra. Tehát ezekből látják, hogy 8 ö, vizsgált tranzakcióból 37% volt hibamentes. És 63%-ban volt hiba. Tehát, hogy kontextusba helyezzük a dolgokat. Tehát mi ö, adunk részletes információt önöknek, amely segítségével önök végezhetik el az összehasonlítást egy bizonyos időszakra vonatkozóan de mi samplinget végzünk. Nem tudunk minden programot, minden eljárást, minden egyes átutalást vizsgálni. Gressz asszony ugye Maliról azt mondta, hogy jobban performál, mint a tagállamok. Valóban ez karikatúra így. A külső támogatás, ha egyébként részletesen és körültekintően olvasták, amit elírtunk, leírtunk, akkor ott a fejezet második alfejezetében arról van szó, hogy a kiadás nagy része előfinanszírozás volt. És ha megnézzük az utolsó bekezdés, ott meg azt következtetjük, hogy vigyázni kell ezekkel az adatokkal. Ha majd a végső kifizetések jönnek, akkor ott nagyok a kockázatok. Tehát mi kimondjuk azt, amiről szó van, egyszerű, amit mondunk, jövőre, súlyos gond lesz majd ezekkel a kifizetésekkel. Ugyanez érvényes a kutatásra, a belső politikákra. Tehát, hogyha idén még nincs is baj, mert ez az előfinanszírozás majd jövőre lesz, mi ezt látjuk. Ez csak minta. És amikor valamit megvizsgálunk mintaképpen, azt viszont nagyon alaposan tesszük, és nagyon sok profi auditor vesz ebben részt, és ezekből azért le lehet vonni kockázatokra vonatkozó következtetéseket, és ezeket le is vontuk. Ami a kohéziós politika lényegét, problémáit illeti. Főleg eligibility, tehát befogadhatósági hibákról van szó, a közbeszerzési szabályok be nem tartásáról, ha ezeket javítani akarjuk, akkor nagyon egyszerű, mit tennünk kell. Alkalmazni kell a beszerzési szabályokat, közbeszerzési szabályokat. Hét példát is adunk erre, hogy, hogy a szerződéseket hogyan lehetne felosztani úgy, hogy a végrehajtásról nagyon konkrét, szigorú szabályok szóljanak. Példákat hozunk arra olyan projektekre is, amelyek ö, ugye mm, profitorientáltak, és ezért nem lennének egyáltalán támogathatóak, és mégis támogattuk őket. Tehát ezek eléggé explicit, részletes példák, és az önök tevékenységét, felelős tevékenységét jól szolgálják véleményünk szerint. Ami az előfinanszírozás és a számlák ügyét illeti, a számvőszék véleménye világos. Az év végi helyzetet mutatja a jelentés, és a 2009-es adatoknak nincs befolyása arra, hogy 2010-ről mit mondunk előzetesen. Az előfinanszírozás fontos, és egyre fontosabb, vált az utóbbi évek során, erre rámutatunk, de úgy gondoljuk, hogy az új eszközökkel a bizottság egyes tagállamok ö, számára is jó megoldási metódusokat ö, mutat föl. Hogy miért nem javulnak bizonyos területek, ahogy Itala úr is rámutatott, és többen rákérdeztek. Szerintem már elmondtam előzetes beszámolomban is, meg Fjellner úrnak adott válaszomban is, hogy a jelenlegi körülmények között akkor tudjuk csak javítani ezeket a területeket, ha minden szereplője a játéknak elvégzi a saját feladatát. De a következő programozási időszakra ö, vonatkozóan már csak a költségvetési rendelet segítségével is és ebben az önök bizottságának komoly feladat juthat, jó irányba lehet terelni a dolgokat. Ez ennek az egész eljárásnak a lényege. A számvőszé konkrét ajánlásokat fogalmaz meg, azt persze nem tudom megmondani előre, hogy a tárgyalások végére majd ki mit vállal ezekből, és végrehajtják-e. Új szabályok vonatkoznak a mezőgazdaságra, a strukturális alapokra, ezek már megszülettek. Gressle asszony felvetette a pénzügyi konstrukció kérdését és a kockázatokat. Igen, ezekre vonatkozóan a költségvetési rendeletben javaslunk módosításokat, mert a költségvetési rendelet foglalkozik ezzel, és foglalkozhatna még jobban. De a számvőszék nem felelős azért, hogy ezeket a változtatásokat végrehajtsa, és a végrehajtsást ellenőrizze. Tehát mi csak javaslatokat tehetünk a többi intézmény számára. Tehát nekünk más a szerepünk, és ezt ennek viszont megfelelünk. Elnök úr pedig azt hiszem már nincs több időm, de még röviden szólnék az ügynökségekről. Ö, mindent feljegyeztem, amit mondtak. És azt kérdezik, hogy a szemvőszék mikor adja ki a jelentését. Már éppen finalizáljuk, hamarosan megkapják, és tudjuk, hogy az a prioritás most, hogy mind a 42-43 ünnökségre vonatkozó teljes jelentés kész legyen november 15 előtt, és ez kész is lesz. Most vagyunk a legvégső fázisban. És a külön jelentésekben is szó van róluk. Végül pedig a pénzügyi konstrukciókról szólnék. Valóban itt egy ellentmondásos eljárás van jelenleg még. A pénzügyi konstrukciókat a strukturális alapok hozták létre az arra vonatkozó szabályok. És szerintem is ezekről vitázni kellene, önöknek a dolga most ez. Nagyon sok kérdéssel nem tudtam választani, de írásban szívesen válaszolok ezekre is, hogyha a képviselők írásban benyújtják azokat hozzá. Köszönöm szépen, most a bizottságnak adom meg a szót. És ha lehet, kérem fogja röviden mondandóját, uram. Megteszek mindent tőlem, de lehet, elnök úr, köszönöm szépen a szót. Először is szeretném megismételni azt, hogy a hibák általános szintje, amelyet a számvevőszék megállapított, és amelyet a jelentésben hallottunk, 3,7 több mint 96 a költségvetésnek hibamentes. Ez fontos, fontos ezt megérteni, és én úgy gondolom, hogy a rendszerek, amelyeket bevezettek ebben a pénzügyi keretben, ezek már a hozzájuk fűzött reményeket beváltották. Szeretnék néhány számadatot is említeni, magas számokról van szó a kohéziós politikával kapcsolatban. Azt gondolom, hogy világosan kell fogalmaznunk, a hibák szintje a kohéziónál 2010-ben 7,7%-os. Ezt a számvevőszék jelentésében is meghatározták. Ezek a magas számok, amelyek itt említésre kerültek, több képviselő megismételte, a hibák gyakoriságáról szólnék, amely egész más, mint a hibák százalékos aránya. Aztán azt gondolom, hogy a mentesítési eljárás ebben az évben nagy mértékben a végrehajtásra fog összpontosítani, a programok tagállamai szintű végrehajtására. Azt szeretném javasolni, és azt gondolom, hogy Johannes Hahn és Andor László kollégáim készek lesznek majd ezt a jelentést bemutatni. Azt hiszem, hogy a jelentéstevő kérdéseire reagálva a két biztos kollégám majd előterjeszti jelentését a tisztelt bizottság képviselőinek. Önök ebből a két jelentésből sok mindent megtudhatnak, és azt hiszem, hogy sok választ kaphatnak kérdésekre, vagy sok kérdésekre kaphatnak választ. Ami a tagállamok közötti összehasonlításokat illeti. A jelentésből kiolvashatóak ezek az adatok, illetve a két kollégám is majd kifejti ezt a kérdést. A jelentésben szerepel egy sor intézkedés, amelyet a bizottság és a tagállamok végrehajtanak, végrehajtottak annak érdekében, hogy feloldjuk a problémákat. El kell mondjam, hogy a számvevőszék vagy a mi auditoraink által meghatározott hibák, azok olyanok, amelyeket folyamatosan figyelemmel kísérünk. Úgymond nem hagyunk egyetlen egy hibát sem magára. Nos, hát kérdezték, hogy mi történt annak érdekében, hogy a meghatározott hibákat feloldjuk, kiiktassuk. Tehát a szembevőszék, a mi auditoraink, vagy a tagállami auditorok által meghatározott hibákkal kapcsolatban kérdezték, hogy mi történik ezekkel, ami a pénzügyi korrekciókat illeti, és a követelések behajtását. Szeretném a figyelmüket felhívni arra, az éves beszámoló hatos megjegyzése teljes képet fest a pénzügyi korrekciók és behajtásokról. Ha ennek a szakbizottságnak további információra van szüksége, természetesen nagyon nagy örömünkre szolgál, hogy további tájékoztatást adjunk ha önöknek szükségük van kiegészítő információra, esetleg pontosítsák meg, hogy milyen információra volna szükségük az éves beszámoló mellett. Én úgy gondolom, hogy az idei évre a teljes körű információt szolgáltatunk, amely a mentesítés szempontjából elengedhetetlen. Aztán végül felvett tettek egy kérdést az a kapcsolatban, hogy a számvevőszék és jobb magam részt vennénk-e meghallgatásokon. Én bármilyen meghallgatáson szívesen részt veszek, ahova meghívnak, eljövök, felelősségem, kötelességem részt venni, ha meghívnak. Amikor a parlament meghív engem, akkor természetesen eleget teszek a meghívásnak. Hát én jó magam akárhány meghakatáson részt veszek. Annak érdekében, hogy a problémákról, a mentesítés kapcsán felmerülő problémákról tudjunk beszélni. Aztán, ami a párt száz kérdését illeti, ugye a vállalati vezérigazgatói funkcióról szólt, egy párhuzamot vont a vállalati vezérigazgató és köztem, én szívesen lennék a cég vezérigazgatója, hogy százszázalékos mértékben tudjam az összes kiadást ellenőrizni. Nagyon jól tudja, hogy a pénzek 80%-át a tagállamok adják ki, tagállami szintén, és nagyon fontos a menedzsment és ellenőrző rendszerek hatékonysága a tagállamokban, a bizottság mindent megtesz annak érdekében, hogy a tagállamokat tanácssal ellássuk el, úgy, hogy a tagállamok javítani tudjanak rendszerék hatékonyságát. Aztán ugye van a kezünkben azért eszköz, felfüggesztés, fizetések berekesztése, ezek az eszközök megerősödnek majd a következő terv időszakban. Köszönöm szépen! Köszönöm, elnök! Most pedig a jelentés tevő kapja meg a zárszót. Kérem, hogy kettő percén ne beszéljen többet. Nagy rövid leszek, elnök úr, mondja a hozzászóló. Köszönöm szépen, Kádei úr, köszönöm szépen, hogy felhívta a figyelmünket arra, hogy az előlegek kifizetése, nagyon sok ilyen előfinanszírozás van. Nem annyira ö, hiba sújtotta ez a kategória, mint a köztes és a végső ö, kifizetés. Ezt ö, figyelembe kell vennünk, amikor megnézünk bizonyos ö, hibákat, tehát ne a számokat nézzük csak, hanem a hibatípusokat. A hibatípusok tárják fel a mögöttes tartalmakat és okokat. Ezt ne felejtjük el pénzügyi konstrukciók. Hát most foglalkozunk ezzel, már foglalkoztunk azért a, pénz, a költségvetési rendelettel. Azt hiszem, hogy sokat tanulhatunk ebből a gyakorlatból, és a jövőben levonható tanulságokkal szolgál ez a gyakorlat a pénzügyi konstrukció kapcsán. Kollégák, Kacimákákész úr, tavaly kiváló munkát végeztünk, a pénzügyi korrekciók felfüggesztése kapcsán én ezt figyelembe veszem a tavalyi gyakorlatunkat az együttműködésével. A kifizetések felfüggesztése jó, örülök, hogy a bizottság ezt használja, de ha ugyanaz az a tagállam ugyanazt a hibát követi el, akkor meg kell néznünk, jó a felfüggesztés, de ha dolgok nem változnak, akkor ne is folytassuk a kifizetést. Második dolog. Támogatás szubvenció. Azt hiszem, hogy a fejlesztési támogatásokat közelebbről meg kell néznünk. Erről majd még szólunk. Én ezt felteszem, vagy hozzáteszem a tennivalóim közé. Utolsó üzenetem a számvevőszékhez. Örülök annak, hogy részletesebb információkat kapunk, jobb a részletesebb információval, és remélem, hogy több összevetése lesz lehetőség a jövőben. És egyetértek Grezle asszonynal, itt van egy kihívás. Amikor megváltoztatjuk az auditálási területeket, ettől az egész bonyolultabbá válik, ugye, az értékelés, jó a részletesebb információ, de egy kicsit bonyolódik. Bonyolódott az egész a tavalyi évhez képest. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Minden részvevőnek nagyon szépen köszönöm a 2010-es pénzügyi évről szóló jelentés kapcsán. Köszönöm szépen Kadéla úrnak, a biztos úrnak. A következő hónapokban folytatjuk majd ezt a munkát nagy szigorral. Kettő percre, három percre felfüggesztem az ülést. Apologies for the ladies' Köszönöm,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 Ladies and gentlemen, could you resume your seat? Okay, uh... Jó napot! Kérem, hogy, kérem, hogy akkor térjünk rá a következő napi rendi pontokra, 5-ös, 6-os napirendi pontok következnek. Az lenne a javaslatom, hogy az ötös és hatos pontról egymás után szavazzunk, és aztán a hatos pontot tárgyaljuk még majd meg a szavazás után. Hogyha ez elfogadható, akkor így fogunk eljárni. Tehát ötös napirendi pont. Az Afganisztánnak nyújtott uniós pénzügyi támogatás költségvetési ellenőrzése. Kérdezem a jelentéstevőt, van-e bejelenteni valójában nincs, akkor térjünk rá. Egyes módosítás. Ki van mellette? Against. Ellene. Tartózkodók. Egy tartózkodó, akkor ezt elfogadtuk. Kettes módosítás mellette. Ellene. Tartózkodók ketten szavaztak ellene, ezt elfogadtuk. Hármas módosítás mellette. Bu és ellene tartózkodók nagy többség ellene van. Négyes módosítás mellette. Ellene tartózkodók Gyakorlatilag egy hangon elfogadtuk. Ötös módosítás mellette. Ellene. Tartózkodók. A nagy többség ellene. Amendment 6 is a linguistic. A hatos módosítás, ez egy nyelvi természetű módosítás nem kell szavazni, hetes módosítás mellette. Who is against? Ellene. Who is abstaining? Mi tartózkodók. Elfogadtuk. A nyolcas módosítás is nyelvi természetű, ezért erre sem kell szavaznunk. Következik a kilences módosítás. Itt van egy szóbeli módosítás a jelentéstevő részéről. Potential szóval egészítjük ki mellette, ki van a szóbeli módosítással ellene tartózkodók elfogadtuk, tehát tízes módosítás. Itt is van egy szobori módosítás, az also szót szúrjuk bele. Ki van a teljes módosított módosítás mellett, ellenem. Akkor itt elektronikus szavazás következik, géppel szavazunk. The vote is closed. Lezárom a szavazást. It is approved. Elfogadtuk. <coughs> Amendment 11 is again. 11-es módosítás, ez is, ez is egy nyelvi természetű. 12-esről szavazunk mellette. Ellene tartózkodók egy tartózkodással elfogadtuk. 13-as módosítás mellette, ellene tartózkodók, egy tartózkodással elfogadtuk. 14-es, szintén nyelvi természetű. 15-ös, szintén nyelv, nyelvi típusú. 16-os következik mellette. Ellene tartózkodók, egy tartózkodó, elfogadtuk. 17-es módosítás mellette, ellenem, tartózkodók, egyhangulag elfogadtuk. 18-as mellette, ellene, tartózkodók, az a benyomásom, hogy elfogadtuk, de azért nézzük meg géppel is. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Amendment 19. 19-es. A 20-as és a 21-es módosítások nyelvi természetűek, nem kell róluk szavazni. 22-es következik mellette ellene tartózkodók egyhangulag elfogadtuk. 23, 24, 25, 26, 27-es módosítások nyelvi természetek, 28-asról szavazunk mellette. Ellene tartózkodók egyhangulag elfogadtuk. 31-esről szavazunk mellette ellene. Ezt talán ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 32-es mellette. Ellene tartózkodók, egy ellenszavazattal elfogadtuk. 33-as, 34-es nyelvi módosítások, 35-ösről szavazunk. Három részben. Első rész mellette. Ellene. Tartózkodók. Két ellenszavazattal elfogadtuk. Második rész. Mellette ellene. Jobban tesszük, ha ezt ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 8-8-1 arányban harmadik rész mellette. Ellene? Tartózkodók egy tartózkodásra elfogadtuk. 36-os következik mellette. Ezt megnézzük elektronikusan. Megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 37-es következik, van egy szóbeli módosítás. Egy törlésről van szó. Ki támogatja ilyen formában a módosítást? Szintén ellenőriznünk kell, megírom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 10-6 arány, 10-6-1 arányban. 38-as következik. Három részben fogunk erről szavazni. Gájer úr. Én szívesen beépítenék egy módosítást a szavazólistába, mert Holmeyer asszony és Elezender asszony a szavazó listát eh, nyomásként eh, értékelték, és másként kívánnak eljárni a külön szavazás helyett egy szóbeli módosítót javasolnék, és a szöveg így alakulna. Kiemeli, hogy új rész, nagyon fontos része a, az afgán béke folyamatnak azon intézkedések, mint a korrupció elleni ö, küzdelem. Utána folytatódna a szöveg, ahogy az eredetiben található, Ayala Zender asszony eredeti módosítájában, Ayala Zender asszonynal stresses that the very important part of the peace process, és így tovább. Akkor megsporhatnánk a külön szavazást, egyszerűbb lenne a dolgunk. Sender uh, already nodding her head. So we don't have to... Ayala Sender asszony bólogat, akkor nincs szükség a részénkéti szavazási. Elfogadják ezt a szóbeli módosítást? Ki van mellette? Ellenem? ki tartózkodik, egy ellenszavazattal elfogadtuk. 39-es következik. Itt is van egy szóbeli módosítás, ezt megtalálhatják a szavazólistájukon. Ezen változással ki támogatja ezt a módosítást? Ellene? Ki tartózkodik? Egy ellenszavazattal elfogadtuk. 40-es következik. Mellette? Ellene? Kitartózkodik. Egy tartózkodással nem fogadtuk el. 41-es módosítás mellette. Ellene? Kitartózkodik. Egy tartózkodással elfogadtuk. Most blokkban szavazunk az AFET mod, ö, véleményéről, 1-es, 7-es, mellette ki van, ellene tartózkodik, egy ellenszavazattal elfogadtuk. Másik blokkos szavazás a DEVE módosításaival 1-től 11-ig mellette kiszavaz, ellene kitartózkodik, egy ellenszavazattal elfogadtuk. Teljes jelentéstervezetről fogunk szavazni, elektronikus úton megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Gratulálunk a jelentéstevőnek. Then I bring to over the vote on the draft. Most pedig a véleménytervezetről szavazunk, amely az Európai Parlament és Tanács közös rendelettervezete 1083 per 2006-os számmal a pénzügyi konstrukciókról. Egyes módosító. Ki támogatja? Ellene. Tartózkodás. Egy tartózkodással elfogadtuk. Kettes. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Egy tartózkodással elfogadtuk ezt is. Hármas mellette. Ellene. Tartózkodás. Egy tartózkodással elfogadtuk. Négyes módosító mellette. Ellene. Tartózkodás. Egy tartózkodással elfogadtuk. Ötös módosító mellette. Ellene. Tartózkodó egy tartózkodással elfogadtuk. Hatos módosító mellette ellene tartózkodás, egy tartózkodással elfogadtuk. Záró szavazás következik az egész véleménytervezetről. Ki támogatja, ezt elektronikusan fogjuk megérteni, pontosabban. Kérem szavazzanak, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 17-1 arányban, az egy az egy tartózkodás volt, elfogadtuk. Gratulálok a szerzőnek, Jens Geiernek. És akkor rátérünk a napirend hatos napirendi pontjára. És egyből meg is adom a szót Ehrenhauser úrnak az ECO által kezelt uniós humanitárius segély témában. Köszönöm szépen! Herzlichen Dank, wie vielleicht viele von Ihnen wissen. Ahogy önök közül sokan tudják, az Európai Unió és a tagállamok világszerte továbbra is a legnagyobb donorok voltak, legalábbis 2010-ben, és ezeket a pénzeket az ECO kezelte. Az utolsó jogalkotási időszakban és azóta sem volt saját kezdeményezésű jelentésünk az ECO által elköltött pénzek hatékonyságáról, és ezért döntöttünk úgy, hogy a saját hatáskörben magunkra vállaljuk. Voltak hasonló jelentések, de azoknak más volt a célja. célja. Az eljárásról rövidek. Ne. A számvevőszékkel, a külügyi szolgálattal együttműködtünk a tekintetben, hogy mely NGO-kat kellene bevonni a vizsgálódás körébe. 80 ilyen te találtunk, az ENSZ-szel, és az UNICEF-fel és a világ élelmezési programmal is együtt működtünk. A jelentés első része az ellenőrzésre, a monitoringra vonatkozik, a második részben a végrehajtásról van inkább szó. Vannak regionális súlypontok, mint például a pakisztáni és haiti természeti katasztrófák 2010-ben. Ami az eredményeket illeti, a főigazgatóságnak csak koordináló szerepe volt ezen pénzek elköltésében, hiszen az ECO partnerei a konkrét pénzköltők, ezeket három kategóriába lehet sorolni. Az NGO-k, a civil szervezetek, az ENSZ, és harmadsorban pedig egyéb nemzetközi szervezetek, mint például a Vörös Kereszt, ami a pénzügyi eloszlást illeti 50% megy a civil szervezeteknek, 39% az ENSZ-nek, és 11% más szervezeteknek. Ami az első részt illeti, a kontroll ö, ellenőrzési ö, rendszerek eredményességét. Nos, az együttműködés a civil szervezetekkel jó volt, ö, és az ECO belső működése is alapvetően jó, de mégis 2012-ben a keret szerződést, keret megállapodásokat módosítani kell, hogy még jobb legyen ez az együttműködés. A fő gond az volt, hogy az ensz az az elv érvényesül, hogy nem lehet egységes és belső auditot végezni, mert átfedésben vannak a kontrollrendszerek, az auditing rendszerek közöttünk és az ENSZ között, és a, az ellenőrzési mechanizmusok nem kielégítőek, és a kompetenciák sem igazán pontosan körülhatároltak. Az, ami a belső internal auditokat illeti, a legtöbb ENSZ ügynökség nem ad hozzáférést még az Európai Bizottságnak sem, a, például az élelmiszerprogram adataihoz, mármint a belső ellenőrzési adatokhoz. Kértük, hogy ezt bocsássák rendelkezésre. A bizottságnak ezért az ENSZ ügynökségekkel tárgyalásokat kéne fölvenni, hogy előbb-utóbb vagy valamikor ez mégiscsak lehetséges legyen, hogy így aztán a parlament is hozzáférhessen ezekhez az adatokhoz, és ha lehetséges, akkor ne túl bürokratikus eljárásban. Mert az úgy nem követhető eljárás, hogy mondjuk az ENSZ-ből egyes embereket New Yorkból kelljen ide repíteni, hogy szóban bizonyos adatokat elmondjanak nekünk, hanem elektronikus úton kéne ezeket eljutatni hozzánk. Ami az adatok hozzáférését eh, illeti az ENSZ-nél, eh, ráadásul más az audit, mint nálunk, és nem pont ugyanazokat az adatokat, és nem olyan mélységben mérik, mint mi. Ezért, eh, amikor észak kapcsán 2006-ban botrány tört ki, azért az ENSZ is javított ezen a rendszerein, de még ezzel együtt is ezek az előrelépések még nem hoztak eredményt, és az ENSZ egyes tagállamait is fel kellett, hogy szólítsa, hogy kompatibilisebb módon feleljenek meg a szabályoknak. Ami a végrehajtást illeti, pozitívum, hogy kellő objektív kritérium, de kellő számú objektív kritérium van a mérésre, ugyanakkor vannak gyenge pontosik, pontok is, például nem minden ECO partner követi ezt a rendszert, és vannak olyanok is, amelyeknek nagyon gyenge a belső ellenőrzése, tehát az ECO partnereket egységesebb szintre kéne hozni, ez az ECO feladata is, hogy felszólítsa őket egységesebb eljárás követésére. Egy harmadik végrehajtást érintő probléma, hogy iránymutató mérőszámokat kéne megfogalmazni a költségek tekintetében az ekopartnerek felé. Kétféle ilyen van, vannak közvetlen költségek, és vannak közvetett költségek. A közvetett költségeket 7%-ig lehet emelni. Ezek tehát nem függenek konkrétan össze a, a projekttel, a támogatási költségek ezért a 93% ugye közvet, közvetlen jellegűek, és azért kéne iránymutató mérőszámokat bevezetni, hogy a különböző projekteket össze lehessen mérni ilyen tekintetben. Néhány szót ejtenék Haitiről és Pakisztáról is. Ezek az óriási természeti katasztrófák kivételes helyzetek nyilván, és ezeket soha nem lehet általánosítani, és nem lehet teljes körülön felmérni. Ami Haitit és Pakisztán illeti, azonban voltak a kettő között hasonlóságok, például az, hogy az ENSZ-nek nem volt kellő koordinálási kapacitása, egyik esetben sem. Az ENSZ ügynökség tehát nem felelt meg igazán a feladatának, és nagyon gyengén működött az ENSZ cluster rendszere is itt meg kell jegyezni azt is kritikus hangvétellel, hogyha az ember megpróbál transzparenciát követelni az ENSZ-től, átláthatóságot, Pakisztán ügyében konkrétan, akkor az úgynevezett narratív jelentésekhez is hozzáférést kéne kapnunk. Ezeket azonban ezt megtagadták tőlünk az ENSZ részéről, már pedig ezek fogalmazzák meg legjobban a konkrét elért eredményeket, és ha ezeket nem is tudhatjuk, akkor semmi eszköz nincs a kezünkben, hogy ezeket ellenőrizzük jövőre. Haitiba utazik a költségvetés Ellenőrzési Bizottság egy delegációja, hogy ezeket a narratív jelentéseket, illetve a valós helyzetet feltár, hassák, megnézhessék, elolvashassák, és helyben kérdéseket tehessünk föl. Összességében alapvetően pozitív a kép. Ha rendelkeznénk minden dokumentummal, anyaggal, akkor lehet hogy persze nem pont ugyanerre a következtetésre jutnánk, de alapvetően mondom, pozitív a kép, főleg a humanitárius segítségnyújtás területén volt jó helyzet, de ezzel együtt a megelőzésre kéne helyezni a hangsúlyt jobban, hogy ne csak reagáljunk a helyzetekre, hanem megpróbáljuk, amit lehet, megelőzni. Hogy a humanitárius segítségről való átállás a fejlesztési támogatásra itt, itt is lehetne javítani egy korai előrejelző rendszerrel azon, hogy mikor és hogyan és milyen eljárásban kell az átállást megvalósítani. Több helyi kapacitásra, know-how-ra lenne szükség. Nem az a cél, hogy egyfajta NGO gépezetet növeljünk meg egyre nagyobbra, hanem mindig a helyi körülményekhez szükséges helyi kapacitásokat kell megerősíteni, mert hosszú távon csak ezek jelenthetnek megoldást. Tehát nem maradhatnak ott évtizedek át az NGO-k egy-egy országokban. Köszönöm a frakcióknak, a saját embereimnek a segítséget, az asszisztensemnek, aki nagyon sok energiát, időt ö, ö, investált ebbe a dologba, hogy fenntartsa kapcsolatot a illetékes hatóságokkal. Köszönöm szépen. Listámon a bizottság képviselője szerepel. Bach Davai urat szólítom, nem tudom, hogy jól értettem a nevét, de öné a szó, hogy reflektáljon az elhangzottakra. Köszönöm szépen, VJ. Bárács nagyon angol név, azt mondják nekem. Még a birodalmi névből, hát nagyon angol, az akcentusa mondja az elnök. A régi birodalmi angol név először is. Gratulálni szeretnék Érenhazer úrnak. Igen, konstruktívan működött velünk együtt. Nagyon jó üléseket tartottunk. Nagyon nyitott volt, és el kell mondjam, hogy attól tartottunk az elején, hogy a bizottságtól megint azt kérik, hogy a humanitárius segély kapcsán tegyen olyan lépést, ami nem mindenkinek elfogadható. Nagyon is komplex kérdés ez. Ennek következménye az, hogy igen, semmi sem tökéletes, semmit sem lehet annyira jól előre tervezni, mint jó lenne. A jelentés felismeri azt, hogy megpróbáljuk megteremteni a megfelelő egyensúlyt, igyekszünk azonnal reagálni, gyorsak vagyunk, szükséget felmérést végzünk, rugalmasak vagyunk, amikor változnak a helyi a körülmények, akkor mi is azonnal változunk, egy szakértői hálózat segítségével reagálunk ilyen gyorsan, és Ehrenhauser úr említette, hogy mi elszámoltathatóak vagyunk és felelősek, nem csak a szenvedést kívánjuk enyhíteni, hanem garantálni kell azt is, hogy elszámoltathatóak maradunk, és átláthatóak. Azt hiszem, hogy ez egész jól kiderült a jelentésből. Persze van még mit tennünk, van még javítani való. Egy ilyen területet említett, az ENSZ területét említette Érenhauser úr. Az ensz -e való kapcsolatunk, az ENSZ partner 40%-át adja a finanszírozásnak, ez a kapcsolat nagyon is érzékeny területet érint, tehát van egy pénzügyi adminisztratív keretmegállapodás, amelyet az ENSZ-szel dolgoztunk ki. Ennek a megállapodásnak a keretében együttműködünk a kollégáinkkal. Garantálni kell azt, hogy a humanitárius igényeket meghatározzák, nyomon kövessék, és ebben az összefüggésben, ami a legfontosabb, az az, hogy az ENSZ fokozatosan változott, arra a következtetésre jutott, hogy a belső auditálást a bizottság számára mm, biztosítani kell, közzé kell adni. Így a, az átfedések elkerülhetőek. Ehrenhauser úr megállapította, hogy a tárgyalások a tárgyalások oda vezettek, hogy megváltoztak a saját irányítási szabályok. Nemrégében hallottunk az UNICEF is megváltoztatta a saját belső szabályait. Reméljük, hogy a többi ENSZ ügynökség is változtat a belső szabályain. Ami az információhoz való hozzáférést illetően számvevőszék részéről, ez a múltban gond volt, most megoldottuk a problémát, a számvevőszék teljes mértékben hozzáfér az információkhoz. Az ECO, az ACO, a EuropeAid együttműködik a problémák feloldásában, vagy a félreértések elkerülésében. Egy másik gyenge pontot, amelyet eh, inkább én így mondanám, egy olyan területről van szó, még van mit tenni, nem minden partnernek van jó belső ellenőrzés. A kétfajta partner van. Kis partnerek, nagy partnerek. A kis partnereknek nincsen jó belső ellenőrzési rendszere, de az auditokon keresztül azt érjük el, hogy ajánlásokat dolgozzunk ki, arra vonatkozóan, hogy hogyan tudnak a kis partnerek belső ellenőrzési rendszerünkön javítani. Nem jó csak azt mondani, hogy kérem szépen ez nem jó, hanem azt kell elmondani, hogy itt és itt lehet javítani, a pénzügyi oldalon, az elszámolási oldalon, az elszámoltathatósági oldalon. Vannak nyomtatványok, amelyek néha hosszúnak tűntek, mert hogy mindenfajta körülményre ki akartak terjedni. Van egy aktív képzési program a partnereink számára, a szakértők, a civil szervezeti partnerek, a központi, tehát a, a keresztek, az ENSZ ö, család tagjai, vesznek részt ebben a képzésben. Mi arra törekszünk, hogy a belső ellenőrzési rendszer javuljon, az auditálás célja az átláthatóság növelése, inkább volt hát egy tanácsadásról van szó itt az auditálás kapcsán. Egy másik terület, amelyet Ehrenhauser úr említett, a, ami a közvetlen költségeket illeti, azok összevethetősége. Azt hiszem, hogy nagyon sok auditálásra van szükség. A közvetett költségek 7%-ot tesznek ki. Azért vállaljuk fel ezt a fajta kiadást, hogy elkerüljük az apró, cseprő problémákat. A nagyobb összegeket mind ellenőrizzük, de 7%-os mozgásteret adunk a civil szervezetek számára, tehát nem kell minden egyes kis kapocsról, gémkapocsról elszámolniuk, egy kicsit csökkentjük az adminisztratív terhet. Ehrenhauser úr azt is mondta, hogy az, el, az prevencióra kellene összpontosítani, a biztos úr ezt is tette. Tavaly októberben jelent meg több dokumentum, katasztrófa elhárításról, megezlőzésről van szó. A cél az, hogy az álhatatosságunkat, a rugalmasságunkat növeljük a partnereinkét, és Kísérletet tettünk arra a tárgyalások során, a több éves pénzügyi keretek kapcsolatos tárgyalások során, arra törekedtünk, hogy a segély és a rehabilitáció a fejlődéshez való kapcsolódása jobb legyen, az EHO, a Humanitárius Segélyhivatal összeköti ezeket az elemeket, felmerülnek oktatási, képzési, segélynyújtási kérdések, azt hiszem, hogy jó úton haladunk. Az utolsó dolog, amit említenék, Hauser úr utalt arra, hogy a helyi civil szervezetek kapacitását is vonjuk be ebbe a folyamatba. Ez egy igen kívánatos dolog, szeretnénk is ezt megvalósítani, de ne feledjük, miután partnerségi keret megállapodásaink vannak, ez azt jelenti, hogy nagyon jó és erős ellenőrzési rendszerek vannak, amelyeket központilag irányítunk ha helyi civil szervezeteket vonunk be, megnézzük, hogy hogyan tudjuk őket még jobban bevonni, de nem szabad elengedni az ellenőrzési rendszert. Megnézzük majd, hogy milyen mértékben tudunk erre kitérni. Én köszönöm szépen, köszönöm Ehrenhauser úrnak és csapatának ezt a nagyon jó jelentést. Nagyon szívesen reagálunk erre az ECHO nevében is. Köszönöm szépen! Itt van körünkben a számvevőszék képviselője. Hozzá kíván-e szólni, uram? Nincsen konkrét megjegyzésem, nagy figyelemmel kísértem a bizottsági választ és a jelentéstevőt is. A téma természetesen nagyon fontos, nyilván tudják, de most Tudomásul veszem, hogy az belső auditálás eredményei hozzáférhetőek, nem csak a az program, nem csak az UNICEF esetében, hanem a többi ENSZ ügynökség esetében. Remélem, hogy a képviselőkkel, kiváltképpen ennek a bizottságnak a képviselővel azt hiszem, hogy közös érdekünk, hogy minél több ilyen belső audit hozzáférhetővé váljon. Képviselő kollégáim közül kére valaki szót. Érenhauser úr, akkor nagyon meggyőző lehetett, mert senki nem kész szót. A módosítók leadási határideje november 15 jövő kedd, 12, déli 12 a határidő. Akkor ezt a napirendi pontot is letudtuk. Az utolsó napirendi pont. Az utolsó napirendi pont, 9-es. Egyetlen kötelességem, hogy bejelentsem, hogy a következő bizottsági ülés november 21-én hétfőn lesz délután és szerdán egész nap, november 23-án egész nap, és kedden, november 29-én egész nap. Nagyon szépen köszönöm. Találkozunk a következő ülésen. Az ülés ezen bezárom.